Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places. Kedves kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor a tizedik napirendi ponttal fogjuk folytatni a vitát. Eszmecsere az Európai Ombudsmannal. A zöldek koordinátorával röviden egyeztet, úgy látom, de utána akkor megkezdjük az ülést. Tehát tizedik napirendi pont, eszmecsere az Európai ombudsmannal, hát tulajdonképpen ombuds hölgyről van szó, tehát itt ombudsman van itt, hát kicsit nehéz megnevezni, tekintve, hogy egy hölgyről van szó, úgyhogy folyamatosak a viták arról, hogy hogyan is kellene őt megszólítanunk, de talán nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy az ombudsman remek személy, Emily O'Reillyről van szó. Gondolom, hogy nagyon sokan hallották már a beszédeit, vagy volt lehetőségük együtt dolgozni vele. Nagyon örülök, hogy itt van a mai napon, és beszélhetünk például a dokumentumokhoz való hozzáférésről, az átláthatóságról, de a hozzászólásokat nem muszáj ezekre a klasszikus témákra koncentrálni, annak ellenére, hogy ezek talán a legfontosabb és legégetőbb problémák. Szeretettel üdvözöljük tehát Emily O'Reilly-t, és azt szeretném kérni, hogy körülbelül 10 percben tartsa meg a prezentációját, és utána vitára is sor kerül majd. Emily O'Reilly parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen az ombudsmani hivatal munkájáról szeretnék beszámolni, arról, hogy milyen jellegű problémákkal foglalkozunk. Az első és legfontosabb probléma a mediterrán régión keresztül az Európába igyekvők helyzete. Az ombudsmannak nagyon sokat kell ezzel foglalkoznia, hiszen sok esetben Európai Uniós ügynökségek és Európai Uniós intézmények is érintettek. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznosan tudunk ezekben az ügyekben segíteni. Nagyon örülök annak, hogy önök is támogatják a munkánkat, és a Frontexes mechanizmus kapcsán nagyon sok támogatást kaptunk a parlamenttől. Az új ügynökség, amely a parti őrség és határvédelmi ügynökségi feladatokat látná el, szintén nagyon fontos téma. A Frontexnek nagyon sok ajánlást juttattam el a menekült kérdéssel, a visszafordítási kérdéssel kapcsolatban, illetve az olyan repülőgépek kapcsán, amelyeket a Frontex üzemeltet, amelyekkel vissza lehet fordítani a visszafogadott személyeket. Ezek sokszor nyomozással párosulnak, és általában pozitív eredményeket kaptunk, de természetesen a nyomonkövetésnek itt is működnie kell egy másik Frontexes kérést sikerült lezárnunk. A dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán a 1049-es irányelv esetében Bulgáriában. Frontex a nagyon súlyos szabálysértési esetekben hozzáférést biztosított az, az érintett dokumentumokhoz. Köszönjük szépen a Frontexnek ezt a ezt a rendkívül kooperatív magatartást. Eddig hét a Brexit-tel kapcsolatos panaszt kaptunk, és természetesen több más közvetlen és közvetett ilyen panaszunk is van. Ezeknek a kivizsgálása folyamatosan zajlik. A kollégáimmal, akik kifejezetten a dokumentumokhoz való hozzáféréssel foglalkoznak, például az információval, a tájékoztatással foglalkozó biztosok folyamatosan foglalkoznak ezzel a kérdéssel a tagállamokban. Az év elején a tanács főtitkárától és Juncker úrtól azt kértem, hogy a lehető legproaktívabban lépjenek fel a Brexit kapcsán felmerülő dokumentum hozzáférési problémákkal. Fontos, hogy az európai polgárok folyamatosan megkapják a naprakész és megfelelő információt azzal kapcsolatban, hogy mi is történik tulajdonképpen velük és körülöttük. Juncker úr egyedi, eddig soha nem látott és általános átláthatóságot ígért, többek között a tárgyalási dokumentumok, a végleges tárgyalási álláspontok és mandátumok kapcsán. Hogy mi történt azóta? Hát természetesen mindannyian várjuk a decemberi csúcsot, és azt, hogy milyen irányba mozdulnak majd el a tárgyalások. Úgy véljük, hogy amikor a kereskedelem lesz majd a téma a Brexit tárgyalásoknál, akkor különösen fontos lesz az átláthatóság. A nemzeti és regionális ombudsmanokkal folyamatos kapcsolatban állunk az emberi jogok és a Brexit kapcsán is. Természetesen sok minden homályos még, de a nemzeti és regionális kollégák nagyon nagy segítséget nyújthatnak a Brexit eljárás alatt és után, hogyha ezzel kapcsolatban van esetleg nemzeti vagy regionális problémájuk, amit nem tudnak megoldani, azonnal forduljanak hozzánk a legnagyobb nyugalommal. A hálózatban dolgozó kollégák minden lehetséges módon segítik egymást, hogy a tagállamokban a jogállamiság maximálisan érvényesüljön. Adam Bartnerrel, a lengyel ombudsmannal találkoztam nem olyan rég, és segítséget kértek tőlünk. Természetesen nagyon sok ilyen segítségkérést kapunk, és mindegyiknek igyekszünk megfelelni. Érkezzen ez valamilyen tagállamtól, vagy Európai Uniós intézménytől, hogy az Európai Unió architektúráját megvédjük, és a jogállamiság maximálisan érvényesüljön. A munkánk jelentős része a 1049 per 2001-es irányelvre, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozik. ...2011-ben kellett felülvizsgálni ezt az irányelvet, hogy minden egyes intézményre és ügynökségre kiterjedjen, valamint, hogy a Lisszaboni szerződés átláthatóságra vonatkozó szabálya is érvényesüljenek, és a bíróság esetjoga is tehát jelenleg a hatály nem fed le minden intézmény. Fontos lenne, hogy az Európai Központi Bank és az Európai Bíróság is ide tartozzon, tehát az irányelv hatájába tartozzon. A 1049-es tulajdonképpen akkor született, amikor nem volt még Facebook, nem volt még Twitter, tehát a jelenlegi technikai előrehaladást nem tudtuk még akkor nyilván figyelembe venni, tehát ezért is változtatásokra lesz szükség. A modernizáció jegyében elkezdtünk, egy, egy elindítottunk egy fast track eljárást a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán. Bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférésnek gyorsan meg kell valósulnia, ezért ezt a fast track felgyorsított eljárást januárban fogjuk elindítani. A Lisszaboni szerződés kitér a jogalkotási folyamat átláthatóságára, és ennek fényében az év elején én magam elindítottam egy olyan folyamatot, amely a dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítja, a Koreper bizottságokban és a tanácsi munkacsoportokban a jogalkotási folyamat kapcsán a tanács titkárságával is felvettük a kapcsolatot, hogy az administratív eljárások átláthatóbbak legyenek. A közelmúltban elindítottam egy nyilvános konzultációt is, hogy a civil társadalom résztvevői, a nemzeti parlamentek, az európai parlamenti képviselők, vagy akárki más véleményt mondhasson a következő három elemről. Az első a hozzáférhetőség, a tanács dokumentumaihoz, a második a nyilvánosságra vonatkozó szabályok, a harmadik pedig az átláthatóság a jogalkotási folyamat során. Nagyon sok jogalkotási szöveg tulajdonképpen évekig állomásozik a tanácsnál, és nem tudhatjuk, hogy a tagállami kormányok hogyan is vélekednek a nagyobb átláthatóság szerintem csökkenteni annak a veszélyét, hogy mindenki mindenhol Brüsszelt okolja, hogyha az emberek tudnák, hogy az ő tagállamaik hogyan vélekednek és viselkednek a jogalkotási folyamatban, akkor talán kevésbé mutogatnának Brüsszelre. A Maastrichti szerződés megteremtett nagyon sok jogot, jogot a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán, és ennek továbbfejlesztése tulajdonképpen az a 2017-es szöveg, amely szeretné javítani a polgárok hozzáférését Európa demokratikus életében. A bizottság közleményt készített el, ugyanakkor nagyon sok téma ebben nem került megfelelőképpen kifejtésre, és az Európai Bizottságról mindannyian tudjuk, hogy ezeket a jogokat minden egyes európai irányába biztosítania kellene. A parlament tudom, hogy nagyon keményen fellép ebben a témában, és még egyszer szeretném megköszönni a ma délelőtti meghívást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szofi Intvelt lesz az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Rejli asszonynak, hogy itt van a mai napon és szeretném elmondani, hogy sokkal többször kellene önt meghívnunk ide a Libes szakbizottságba, és rendkívül nagyra értékelem azt a munkát, amit az állampolgári jogok és az átláthatóság jegyében ön elvégez. Tehát itt van a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság. Három konkrét esetet szeretnék megemlíteni. Az elsőben már megszületett a döntés. Ön úgy vélte, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés esetében a bizottság részéről, hogy a bizottság részéről az, hogy megtagadták a hozzáférést, az rossz administratív eljárás volt, ez hibás administratív eljárás, vagy administratív hiba volt. Itt egy politikai szervről van szó, amely folyamatosan a jobb jogalkotásról beszél, de hogyha egy jobb jogalkotást szajkozó szervezetnél folyamatosan administratív hibák következnek, következnek be, az szerintem valahogy nehezen összeegyeztethető. A második kérdésem a fast track eljárásra vonatkozik, ez ugye az ön kezdeményezése. Itt olyan esetekről van szó, amelyek rendkívül hosszú eljárások. Sokszor, mire megszületik a döntés, mondjuk az önök hatóságától vagy hivatalától, illetve a bizottságtól és a tanácstól, akkor már ezek az ügyek nem relevánsak. Egy konkrét eset az Egyesült Királyság kérése volt egy komprehenszív betegbiztosítás kapcsán, és még le se zárták ezt az ügyet, és valószínűleg mire lezárják, addigra az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, és relevanciáját veszti az egész ügy. A PNR kapcsán az üzleti szféra résztvevőire vonatkozik a harmadik ügy, és megszületett egy olyan e-mail, amiből az derül ki, hogy az IBM-nek tulaj, tulajdonképpen üzleti érdeke a PNR elfogadása, és ezt ráadásul megvitatták az Európai Bizottsággal. Tehát hol van itt az átláthatóság? Mindezek a mindennapi munkánkat befolyásolják, és úgy gondolom, hogy ennek a háznak sokkal aktívabbnak kellene lenni, és sokkal nagyobb támogatást kellene nyújtani az Európai Ombudsmannak, hiszen az Ombudsman is folyamatosan támogat minket. Tehát a parlamentnek sokkal keményebben és sokkal egyértelműbben kellene fellépnie. És még egy utolsó megjegyzést engedjen meg, asszonyom, számomra nagyon fontos lenne, hogy legalább évente egyszer találkozzunk, tehát ezt tekintheti egy állandó meghívásnak. Köszönöm, mondja az elnök, én is egyetértek azzal, hogy többet kellene meghívnunk az ombudsmant. Anna Gomes. Köszönöm szépen, O'Reilly asszony, hogy eljött. Egyetértek az öltem szóló kollégával abban, hogy többször el kellene jönnie hozzánk. Látjuk, hogy az ön szerepe mennyire hasznos, és azt hiszem, hogy még hasznosabb is lehetne, hogyha jobban kihasználnánk az ön hivatalában rejlő lehetőségeket, és meglennének a megfelelő forrásaink. Ismerjük a bizottság igen szomorú döntését, hogy megszüntetik a korrupcióról szóló állandó jelentések elkészítését. Hát ez tényleg nagyon szomorú. Az európai szemeszter valamennyire átveszi ennek a szerepét, de azt hiszem, hogy az európai szemeszter keretein belül nem lesz meg a lehetőség arra, hogy a bizottságot vagy a tagállamokat konkrétan megkérdezzük, hogy mit tesznek a korrupció ellen. Tehát ennek a témának igazából az ombudsmani hivatal berkein belül kellett volna maradnia. Ugyanis önök rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel vizsgálhatják a korrupt vagy tényleg konkrétan bűncselekményeket elkövető szervezeteket és személyeket. Az EU-s dokumentumokhoz való hozzáférés valóban az a terület, ahol az önök szerepe nagyon-nagyon fontos. És lehetne még fontosabb is annak fényében, hogy a bizottság elkészít egy jelentést a beruházói programról és az aranyvízumokról. Ez minden egyes tagállam számára fontos fontos probléma, mert ez egyszerűen aláássa az európai integritást és a biztonságot az Európai Unióban. A bizottság úgy döntött, hogy elkészíti ezt a jelentést, és ez mindenképpen kapcsolatban áll majd a dokumentumokhoz való hozzáféréssel. Én magam nagyon sokat harcoltam a portugál hatóságokkal, hogy 2012 óta ki az az 50 ezer személy, aki ilyen aranyvízumot kapott, hogy valamilyen módon hozzáférhessek ezekhez a listákhoz. Nem azt kértem, hogy mondják meg, hogy mi a bankszámlaszámuk, vagy hogy hol laknak, én csak az neveket kértem, tehát, hogy kik azok a személyek, kérek egy listát azokról a nevekről, akik kaptak ilyen aranyvízumot. És végtelen harcot folytatok ebben a tekintetben a portugál hatóságokkal, és hogyha megvizsgáljuk a Frontex és Bulgária ügyét, akkor ott is arra következtetésre jutunk, mint amit az imént elmondtam. Tudom, hogy a bizottság folyamatos kapcsolatban áll a tagálma, tagállamokkal, hogy ezen a helyzeten javíthasson. Azt is tudom, hogy a bizottság foglalkozik azokkal a harmadik országokkal, ahol konkrétan nincsen hivatalos kormány, mondjuk mint Líbia. Tudom, hogy a bizottság foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a modern rabszolgaság kérdése. És amikor ezekben a témákban tárgyal a bizottság, akkor fontos lenne, hogy hozzáférjünk a dokumentumokhoz, mert itt nagyon komoly, nemzetközi szinten nézve, nagyon komoly jogállamisági sérelmek történnek. Tehát a nemzetközi kapcsolatainkban a nemzetközi szerződések betartása nagyon fontos lenne, mondjuk a menekültek jogaira, vagy az alapvető emberi jogokra. Roberta Metzola. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is csatlakozok a kollégákhoz, és megköszönjem O'Reilly asszonynak, hogy itt van, és hogy tényleg figyel a kérdéseinkre, és mindig válaszokat is kapunk tőle. Három kérdésre szeretnék kitérni. Az egyik a migráció, és az, hogy a migránsok védelmét magasabb szintre kellene emelni, függetlenül attól, hogy a tranzitországban tartózkodnak, vagy pedig az Európai Unióban. Beszélt az ombudsmani hálózatról, ezzel kapcsolatban máltai ombudsmannal volt egy nagyon fontos tárgyalás az elmúlt héten a családon belüli erőszak kapcsán. Tehát ezek a nemzeti fellépések nagyon fontosak, és itt kitértek a családon belüli erőszakos cselekményekre, illetve a menekülteket, a menekültáborban érő atrocitásokra. Aztán kitért a lengyel kérdésre is, mi is beszéltünk erről a kérdésről, valamint Máltáról is, tehát az én országomról is, konkrétan a múlt héten. Gondolom, hogy ismeri a parlament állásfoglalását, illetve a máltai ombudsman véleményét is a máltai helyzetről. A máltai ombudsman egyébként egy igen nagyra tisztelt személy, nagyon sok petíciót kap, nagyon sok témában megkeresik őt a máltaiak, többek között rossz kormányzási kérdésekkel. Hát gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mik a problémák jelenleg Máltán. A rossz adminisztráció vagy rossz kormányzás kérdését Máltán sajnos igen szélesen kell értelmezni. Szomorú ez, de ez az igazság. És visszatérve annak, amit Anna Gomes elmondott az európai polgárságról, nálunk nem vízumokról beszéltünk, ugye, hanem állampolgárságról, a kormány nem hajlandó kiadni azoknak a nevét, akik egy igen megkérdőjelezhető programon belül konkrétan állampolgárságot vettek maguknak, és nem tudunk hozzáférni ezeknek a személyeknek a listájához. Szeretnénk megállapodásra jutni a máltai kormányjal, hogy ezek a nevek nyilvánosak legyenek. Ez egy állandóan visszatérő kérdés az Európai Bizottság és Málta között amikor valaki európai állampolgárságot ad egy személynek, akkor az tulajdonképpen nem csak a saját országához való hozzáférést biztosít, hanem az egész Európai Unióhoz való hozzáférést. És azok, akik Máltán állampolgárságot szereztek, ha fogalmazhatok így, nem tudjuk, hogy kik azok, és nem tudjuk, hogy milyen ellenszolgáltatás fejében szerezték meg ezt az állampolgárságot. Úgyhogy ilyen szinten a jogállamiság kisé megkérdőjelezhető. Szárgenténi képviselőasszony. Köszönöm szépen, és én is szeretnék gratulálni az ombudsmannak, vagy ombudshölgynek, mindazokban a témákban, amiket felvetett. Úgy látom, hogy mindannyian próbáljuk megérteni, hogy melyek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban mindenképpen fel kell lépni, és hogy megvannak-e a megfelelő források az ombudsmani hivatalnál a fellépésre kettő fontos témám lenne a visszafogadási egyezmény és az informális visszafogadási egyezmények harmadik országokkal. A bizottsággal volt tegnap egy eszmecserénk a visszafogadási egyezmények kapcsán, a formálisakról és az informálisakról. Van például formális hivatalos ilyen egyezmény Pakisztánnal. De más országokkal pedig vannak újabb informális visszafogadási egyezmények, amelyek például egy Memorandum of Understanding vagy egy Joint Way Forward képét öltik, és Afrikában nagyon sok országgal csak ilyen félhivatalos visszafogadási egyezmény van, és ez azt jelenti, hogy nincsen felülvizsgálati joga a parlamentnek. Tehát a parlament csak a formális egyezményekkel foglalkozhat, az informálisakkal nem és mindazok a személyek, akiket visszafordítanak az informális egyezmények keretein belül, ők semmilyen segítséget nem kaphatnak a parlamenttől, mert nem tudjuk ezeket az eseteket vizsgálni, nincs rá jogunk. Tehát a parlament ellenőrzési joga csak a hivatalos visszafogadási egyezményekre vonatkozik, az informálisakra nem. Tehát nem tudjuk, hogy kiket fordítanak vissza egy ilyen informális megegyezés keretein belül, és hogy mi történik velük. Ezeket a politikákat általában a fejlesztési, együttműködési pénzekből támogatják, és sok esetben ugye itt a DEVE és a LIBE szakbizottságok illetékessége összemosódik. Na most azok a politikák, amelyeket a belügyminisztereink megszavaznak, azok Afrika irányába fejlesztési együttműködés keretein belül kapnak forrásokat. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Lisszaboni szerződés vagy az EUMS 208. cikkét betartjuk, mert a fejlesztési támogatás mondjuk a szegénység felszámolására szolgál, nem pedig a határok megerősítésére, hogy megállítsuk az embereket, hogy nem migráljanak az Európai Unió felé. Aztán itt van az Afrika alap, amely megint csak kilép a fejlesztési támogatások hivatalos borítékjából, tehát megint csak nem tudunk ezzel kapcsolatban megfelelő információt kapni az Európai Bizottságtól, tehát megint nincs meg a megfelelő felülvizsgálati és ellenőrzési jogunk. Úgyhogy kérném az ombudsmant, hogy nézze meg, hogy ezekkel az informális megállapodásokkal mi történik. Ezeket nem tudja ellenőrizni a parlament. Meg se tudjuk határozni, hogy honnan mennek oda a pénzek, hogy ez most fejlesztés, vagy szegénység elleni harc. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, és azt szeretném megkérdezni, hogy az európai parlamenti szakbizottságokkal való együttműködés hogyan valósul meg. Természetesen itt a Libe szakbizottságban szoros az együttműködés számukra nagyon fontos a 1049-es irányelv, és természetesen ez az a kérdés, amire leginkább koncentrálunk ahogy változik a munkája, ugye az évek során esetleg változnak a feladatkörök, úgy megfelelő szintű rugalmasságra is szükség van. Itt a mi szakbizottságunknak vannak nagyon specifikus hatáskörei a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán, amely az ön munkájának is fontos része. Hogyan látja esetleg a munkájának a változását a jövőben? Köszönöm, mondja Aurelia asszony. Tulajdonképpen én is ugyanazt akartam volna megfogalmazni, mint ön, tehát, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés, a dokumentumok megtekintése nagyon fontos. Most, elnök úr, válaszolatok most a kérdésekre? Az elnök bólogat. Tehát többen is rákérdeztek a fast track eljárásra. Tudom, hogy nagyon sok esetben késlekedéssel kellett szembenézniük. Ennek részben mi voltunk az okai, ezért elnézést kérek. Tudom, hogy ez nagyon komoly frusztrációval jár. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy itt vannak az európai polgárok, akik nem jutnak hozzá időben az információhoz, vagy pedig megtagadják a hozzáférést, és addig halogatják ezt, míg végül elveszti a relevanciáját az információ. Hosszúak az átfutási idők, sokszor nehezek, bonyolultak, nehézkesek az eljárások, sokszor tőlünk, sokszor maguktól az intézményektől indul ki ez a késlekedés, hát a malmok lassan őrölnek. A 1049-es kapcsán a bizottság már megadta a véleményét, hogy elküldte a véleményét, és amikor hozzánk eljut az ügy, akkor ugye mi is visszafordulunk a bizottsághoz, és néhány hét múlva a bizottság elküldi a válaszát, ami sokszor ugyanaz, mint amit már eredetileg is megadott, tehát néhány hét múlva megint csak azt mondja, hogy miért nem lehet hozzáférni, vagy megmagyarázza, hogy miért nem lehet hozzáférni az információkhoz. Tehát ezt le lehetne rövidíteni, hogy nem várunk három hétig, hanem elmegyünk személyesen a bizottsághoz, beszélünk az érintett személyekkel, és akkor azonnal le lehet zárni ezeket az ügyeket. De hát természetesen ehhez nagyon komoly források szükségesek. Van még nálunk nyitott parlamenti hozzáférési kérés is, egy vagy kettő. Az egyik a PNR, PNR számadatok, illetve a másik a tagállami társfinanszírozási kérések. A bizottság nem értett egyet a mi véleményünkkel, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy nem értettünk egyet egymás véleményével, a bizottság a miénkkel, mi meg a bizottságéval a társfinanszírozás kapcsán. De volt itt még egy nagyon érdekes kérdés, szintén a 1049-es kapcsán. ugyanis megjelent egy új érv, egy új adat, amit a kérelmező túl későn jelentett be, és ezt nem tudtuk már felhasználni, ezért újra kellett kezdeni az egész eljárást ezzel az új elemmel. Tehát vannak ilyen késlekedések. Gomes asszony szívesen beszámolok azokról a kérdésekről, amelyekre ön rákérdezett. Vannak olyan ügyeink természetesen, amelyek csak egy-egy tagállamra vonatkoznak, míg mások esetleg intézményekre. Az ülés után hogy, ö, természetesen ö, tudok ezekről részletesebb információt ö, mondani. Ami Máltát illeti, a máltai ombudsmannal, Joseph Samussal nagyon jó a kapcsolatunk. Amikor ír ombudsman voltam, már akkor ismertem őt, aztán Mifsud úr szintén nagyon komoly és elismert személy, vele is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, tehát itt tényleg egy nagyon magas szintű munkáról van szó, és remek személyekről. Elfogadom a javaslatát, asszonyom, hogy ezeket a kérdéseket meg kellene velük vitatnom. Azt is tudom, hogy Strasbourgban napirendre került Málta, és meg fogom majd nézni a megszületett állásfoglalást, illetve bele fogok hallgatni a vitába, hogy lássam, hogy mi tehetünk-e valamit. A fejlesztési alapoknál igen, nagyon sokan kitértek erre a kérdésre. Egy parlamenti képviselő múlt héten informálisan megkeresett engem ezekkel a fejlesztési alapos problémákkal, amiért szeretnék neki köszönetet mondani. Az információhoz való hozzáférés, ugye ez az ügy, amivel a múlt héten szembesültem, tudnunk kellene, hogy hova kerülnek ezek az alapok, hogyan használják fel ezeket, mert különben nehéz megítélni, hogy jól használták-e fel ezeket a pénzeket, vagy sem. I got my colleagues uh, working uh, to find out what records actually are available. A kollégáimat meg fogom kérdezni, hogy az ezzel kapcsolatos nyilvántartások hozzáférhetőek-e vagy sem, úgyhogy mindenképpen fogok foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ezek uh, csak és kizárólag administratív problémák, tehát nagyon fontos lenne, hogy hozzáférjünk ezekhez az adatokhoz, hogy olyan személyek, mint önök itt ebben a szakbizottságban elvégezhessék a munkájukat, de ehhez szükségük van ezekre az adatokra. Köszönöm szépen, köszönjük a prezentációt, és köszönjük szépen a válaszokat. Úgy gondolom, hogy az elhangzott kérdések egyértelműen mutatták, hogy az elhangzott megjegyzések egyértelműen mutatták, hogy szeretnénk önnel gyakrabban is találkozni. Ahogy haladnak előre az ügyekben, egyre több a részlet, egyre több mindenről be kell számolni. És mint ahogy Intvált asszony is javasolta, fontos lenne, hogy gyakrabban tudjunk találkozni, és ezt a jó viszonyt meg tudjuk őrizni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm a kollégáknak is a remek vitát. Uh, Lépjünk tovább a 11-es napi rendi pontra. EASO Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Kérném az érintett kollégákat, hogy üljenek az első sorba. So colleagues, if we are ready for point 11, uh, let's proceed. Akkor úgy gondolom, hogy felkészültünk a 11. napi rendi pontra. Az EAZO éves jelentését fogjuk most meghallgatni, és üdvözlöm ismét itt a szakbizottságban az ügyvezető igazgatót, Hozé Carreirát. tulajdonképpen a menekült jogi kérelmekről, az erre vonatkozó döntésekről szól majd ez az előadás. Ennek az információnak a begyűjtése és elemzése rendkívül fontos az egész menekültügyi rendszer működésének kapcsán, ezért is hívtuk meg Carreira urat, és várjuk a prezentációját, és szeretettel üdvözöljük őt ismét. Természetesen az előadás után lehetőség nyílik majd kérdéseket is feltenni. Kareira úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy az EASO-t, illetve személyemet Meghívták az Európai Parlamentbe, hogy a 2016-os menekültügyi éves jelentésről be tudjak számolni. Néhány szlájdot is elhoztam, nem sokat, nem fogok hosszú előadást tartani, mert úgy gondolom, hogy a kérdés-válasz rész sokkal fontosabb. A szlájdok végén 2017-es adatokat is fogok mutatni, hiszen tulajdonképpen már november van, úgy, hogy a 2017-es adatok alakulását is lehet már elemezni. És akkor kérném az első szlájdot, amely tulajdonképpen az összes adatot, illetve az utakat mutatja. Tehát látható a 2015-ös és a 2016-os adatok közötti különbség, 7%-os növekedés volt a kérelmek kapcsán. ez is látható a címben vagy a megjegyzésben. Az irreguláris vagy illegális menekültek és a menekültügyi kérelmek kérdését természetesen részben össze lehet kapcsolni, de nem feltétlenül egyezik nyilván a két adat. Tehát 2015-ben 1,4 millió kérelem, vol, kérelem volt, és 2016-ban körülbelül 1,3, és idén eddig 600 ezernél tartunk. Ez valamivel alacsonyabb, mint a tavalyi adatok, de nem sokkal alacsonyabb. A legfontosabb országok a benyújtás tekintetében 2016-ban ez az öt ország, ami a szlájdon látható, Németország, Olaszország, Franciaország, Görögország és Ausztria tehát Görögország és Olaszország azért, mert ezek az első területeket, ezek az első területek, amelyeket elérnek a kérelmezők, és utána leginkább Ausztriába, Németországba és Franciaországba haladnak tovább. Ezeknek az áramlás, áramlásoknak és illegális belépéseknek nézzük meg, hogy mi a kihatása a menekültügyi kérelmekre. Ez természetesen óriási nyomást gyakorol a hatóságokra. 2016 márciusától kezdve Olaszország és Görögország megpróbálta átalakítani a rendszerét, de mindenhol változtatásokra volt szükség. A menekültügyi eljárások mindenhol elégtelenek voltak, az emberi erőforrások kevesek voltak, tehát a kapacitásépítésbe, a képzésekbe nagyon sok energiát fektettünk. Az interjúk, a beszélgetések lefolytatásával kapcsolatban is nagyon sok képzést szerveztünk. A tagállamoknak segítséget nyújtottunk Görögországnak természetesen, alapvetően és Olaszországnak, hogy át tudják alakítani a jogalkotásukat, hogy a gyors határátlépések és az ellenőrzések tarthatóak vagy megvalósíthatóak legyenek. Felvettük a kapcsolatot azokkal a hatóságokkal is, amelyek a jogorvoslati kérdésekkel foglalkoztak, ugyanis hát nagyon sokan, ugye amikor negatív döntést kaptak, akkor ezt megfellebbezték, és ezekkel a kérelmekkel, igen, nagyszámú kérelemmel kellett megbirkózniuk a bíróságoknak. Óriási nyomás volt ez tehát, óriási kihívásokkal járt, például, hogy hol helyezik el ezeket a menekülteket, hogy milyenek a fogadási körülmények, és hogy mi történjen az érzékeny és veszélyeztetett csoportokkal. nem hozzánk tartoznak a befogadó központok, de azért tudtunk kapacitásépítési tréninget nyújtani ebben a tekintetben is próbáltunk segíteni azoknak a személyeknek, akik a nemzeti hatóságoknál a menekültek fogadásával foglalkoznak. Kicsit már gyorsabban beszéltem, mint ahogy a szlájdokat lapoztam, és már elmondtam azt, hogy Görögország és Olaszország, ugye a frontline országok, és utána általában Németország és Franciaország felé haladtak tovább a a menedékkérők, a menekültek. A kapacitásépítésre volt szükség, hogy az óriási számú kérelmet fel lehessen dolgozni. 2016-ban 1,3 millió kérelmet kellett feldolgozni, és gondolkodtunk azon, hogy szükség van a prioritások felállítására vagy sem. Megnéztük a tagállami eljárásokat, voltak lassabb, voltak gyorsabb eljárások, és Nyilván egy jelentésben nem lehet ezt leírni, de így szóban elmondhatom, hogy voltak olyan csoportok, amelyek kapcsán gyorsabban lehetett dönteni, ismerve az állampolgárságukat és az ő országukban kialakult helyzetet. De aztán sajnálatos módon történtek biztonsági incidensek, és nagyon sok visszaéléssel kellett szembenéznie a hatóságoknak. Ez sokszor megkettőzte, meg háromszorozta az interjúk számát, hogy valóban ki lehessen szűrni azokat, akiknek igazán védelemre van szükségük, és azokat, akik csak visszaélni kívánnak a rendszerrel. Mindenképpen rekord számú elbírálás született, 84 százalék, 84%-ban növekedtek az első szinten elbírált kérelmek, ez mindenképpen rekord az Európai Unió életében, és ez annak is köszönhető, hogy a gyorsított eljárásokat kidolgozták. A teljes elismerési ráta 61 az első szintű bírósági döntéseknél. Nyilván mindez függ az állampolgárságtól is. A következő szlájdok egyikén látható majd a védelem szintje, a menekült státusz és a kiegészítő védelem kapcsán. Ahogy tovább lépünk, majd látható lesz ez is az egyik szlájdon. És mint ahogy elmondtam, többféle védelemről van szó. Gondolom, hogy ezeket a kategóriákat önök is ismerik, úgyhogy erre nem fogok kitérni. Nyilván a státusz rendkívül fontos, tehát hogy a kérelmező végül is milyen státuszt kap. Itt belép a képbe a családegyesítés, nyilván, hogyha nem menekült státuszt kap az illető személy, akkor kevesebb a lehetősége, vagy az esélye a családegyesítésre. 2017-ben a feldolgozott kérelmek száma rendkívül magas volt, itt az integráció és preintegrációs kérdések is nagyon fontos szerepet kaptak. Tehát a hatóságoknak például mondjuk Görögországban az integrációs és előintegrációs szolgáltatásokra és lehetőségekre is ki kellett térniük. Görögországban az integrációval és preintegrációval külön hatóság foglalkozik, vannak más tagállamok, ahol egy közös hatóság foglalkozik mindezekkel a kérdésekkel. Több tagállam ö, szimultán módon indította el a védelem visszavonását, amennyiben ez nem volt szükséges. Az elismerési ráta folyamatosan változik a különböző tagállamokban. Most fel kell vennem a szemüvegem, mert az orrom előtt lévő papírt nem annyira látom jól, mint a rendkívül messze lévő kivetítőt. Németország 50 százalék, Svédország a második, itt körülbelül egyharmad a menekültek kapcsán, és kétharmad egyéb védelem, Olaszország a menekült státusz kapcsán elég kicsi arány mutat, és az egyéb védelmek kapcsán sokat. Ausztriában fordított a helyzet, tehát sok menekült státusz és viszonylag kevés egyéb védelem, tehát elég nagy a különbség a meghozott döntése kapcsán, illetve a különböző típusú védelmek kapcsán. Van itt egy fontos kulcselem, az állampolgárság, ugyanis nem minden országban ugyanaz az állampolgárságok aránya a kérelmezők között. De valószínűleg nem ez az egyetlen oka annak, hogy különbözőek ezek az adatok a különböző védelmi szintek között. Ez függ a helyzet értékelésétől, függ a különböző védelmi szintektől, amelyeket a különböző tagállamokban megkaphat egy-egy kérelmező. A szolgálatoknak sokszor bonyolultabb eseteket is meg kell vizsgálnia, amelyekben nem tudnak gyorsított eljárást alkalmazni. A fogadó szolgálatoknak különböző igényekhez kell igazodniuk, veszélyeztetett csoportok, gyermekek, különböző állampolgárságok, tehát különböző védelemre van szükség, és különböző támogatásra van szükség a menekültek kapcsán. Tehát különböző esetekben más és más befogadási szolgáltatásokra van szükség. A befogadási kapacitás összefogása, pooling rendkívül fontos és nagyon hasznos. Sokszor a magánszféra, illetve a civil szervezetek is részt vesznek ebben. A veszélyeztetett csoportokat a különböző tagállamok különböző módon próbálják segíteni, ez benne van részletesen a jelentésben. A legtöbb tagállamban a földrajzi megoszlási modell működik, például Németországban az észak-kelet megosztás. Nem ez az egyetlen ilyen megosztás, de Portugáliától Görögországig mindenhol létezik valamilyen szintű megosztás, attól függően, hogy milyen státuszt kapnak az érintett személyek. Nézzük akkor a kiskorúakat. A gyermekek kérdése mindig kulcsfontosságú kérdés volt. Látható, hogy a kérelmezők egyharmada fiatalkorú volt, és mindenképpen különbséget kell tennünk a gyermekek és a kíséret nélkül utazó gyermekek között. Tehát vannak olyanok, akik egyedül utaznak, és még nem töltötték be a 18 éves kort, illetve vannak olyanok, akik családtaggal utaznak, ez két külön csoport. Afganisztán az első helyen, Szíria, Irak, Pakisztán, Nigéria, Eritrea és Szomália következnek a sorban. Ez gondolom nem is meglepő. Ez tulajdonképpen csak a világban kialakult valóságot tükrözi. Tehát ezek közül, a gyermekek közül nagyon sokan családtagokkal, legtöbbször szülőkkel, vagy egyéb közeli családtaggal utaztak, de természetesen voltak közöttük kísérő nélkül érkező személyek is. Amikor nem a szülőkkel utaznak, akkor az is nagyon fontos, hogy fontos, hogy a vele utazó közeli rokont gondviselőként tudják elfogadni. 65 ezer kísérő nélkül utazó gyermek érkezett az Európai Unióba. Ez 40%-kal kevesebb, mint a 2015-ös adat, tehát ez a 65 ezer, ez a 2016-os adat. Maga a 65 ezer még mindig nagyon magas adat. És, mint ahogy mondtam, 2015 és 16 között volt azért egy nagyon jelentős csökkentés, csökkenés. Legtöbbjük Afganisztánból, érkezett. Egyébként itt a részletes adatok megtalálhatóak a jelentésben. Tehát 65 ezerből 40 százalék Afganisztánból érkezett, és ne keverjük össze az adatokat, tehát a 65 ezer gyermeknek 40 százaléka Afganisztánból érkezik, és ez az adat 40 százalékkal alacsonyabb, mint a 2015-ös adatok. Tehát akkor most nézzük, hogy mit tehetünk a gyermekek érdekében. Vannak megfelelő eszközeink, amelyekkel valóban vizsgálhatjuk a gyermekek életkorát. Fontos, hogy foglalkozzunk a gyermekházasságok kérdésével, és hogy kapacitásépítést, illetve megfelelő képzést tudjunk biztosítani azoknak, akik magukat az interjúkat végzik a gyermekekkel, hogy tényleg meg tudják állapítani, amennyiben a gyermeknek nincsenek papírjai, hogy milyen korcsoportba tartozik az érintett gyermek. Nagyon sok információs kampányt és tájékoztatási kampányt indítottunk el, különösen a frontline országokban. Vannak guideline-ok -ok, ezeknek a képzéseknek a kapcsán, tehát kidolgoztuk ezeket az irányvonalakat, megvannak a fiatalkorúak védelmére vonatkozó irányelvek, megvannak azok a szabályok, amelyek alapján máshogy kell kezelni egy gyermeket, meg egy felnőttet, illetve a gyermek esetleg a szülőtől való, vagy a felnőttől való elválasztásának a kérdése is nagyon fontos kérdés. Az olasz helyzet rendkívül nehéz, ugyanis elég magas Olaszországban a kísérő nélkül utazó gyermekek száma. Az ő beazonosításuk rendkívül bonyolult, ezért az olasz ombudsmannal folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ez egy új kezdeményezés, amit elindítottunk Olaszországban ez év augusztusában. A befogadó központokkal és a befogadó hatóságokkal is együtt dolgozunk, hogy mindenhol a megfelelő tudással rendelkezzenek az ott dolgozó személyek, hogy megfelelőképpen gyorsan, zöggenőmentesen tudjanak segíteni a gyermekeknek. Tehát összességében azt tudom elmondani, hogy az EASO igenis nagyon sokat dolgozik a kíséret nélkül utazó gyermekek kérdésével Európában. 2017, 2017 szeptemberében pedig sajnos itt nem tudom nézni magam is a fóliát, így nem lehet kiolvasni, ezt talán önök se tudják kiolvasni, de minden esetre 2011-ben 1,4 millió, aztán 1,3 millióra ment le az adat, és nagyjából most 600 ezernél tartunk. Tehát nem igazán 50%-os a csökkentés, vagy csökkenés, de ha arra gondolunk, hogy 2017-ben a kérelmeknek a fele már befutott a tavalyhoz képest, hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy e, ezek a számok eléggé relevánsak. Ami pedig a ismételten beadott, a megismételt kérelmeket illeti, hát olyan dolog következett be, amire számíthattunk ugye a másodlagos mobilitás következett be, és egyes határokat kétszer is megközelítik a pályázók, a kérelmezők, ugye gondoljunk azon személyekre, akiket áttelepítettek egy második vagy harmadik országban, tehát ők akár több, több kérelmet adnak be. 7%-át teszi ki ez az összadatoknak, de akár 10 százalékra is felmert ez az adat az évnek a különböző szakaiban. És hát ezzel szembesül akkor a különböző igazgatás. Aztán ugye van a származási országoknak, vagy az első ö, áttelepítés eszközlő ország esetében a Dublin rendszer nem igazán él, tündöklően működik, de oda jutottunk, hogy tulajdonképpen bizonyos adatokat kétszer vettünk figyelembe, illetve bizonyos kérelmeket. És hát azt is fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy legalább erre már rájöttek a szolgálatok. Ezt megfigyelték, és a Dublin, Dublini egyezménynek a, az értelmében ugye az első belépésnél ugye regisztrálják az adott szemét, és ettől kezdve már nyilván tartottakká válnak az unióban, közben persze utána mozognak is az országban. Na most, hogyha megnézzük, hogy mely országok a leginkább kibocsátó országok, a Szíria, Afganisztán, Ir- Irák, Nigéria és a Pakisztán országok azok, amelyek a leginkább a kibocsátó országok élén járnak, és Olaszország, illetve Görögország az első befogadó ország, az ott van Németország, Franciaország, az ötödik helyen pedig 2016 és 2017 ben váltás történt, ugye korábban Ausztria volt, most pedig az Egyesült Királyság. Hát röviden dióiban ezt szerettem volna elmondani erről a nagyon vaskos beszámolóról, jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen képviselők, hogy meghallgatták a beszámolót az elzónak a tevékenységéről szóló tájékoztatásomat. Készülök a válaszok megadására. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy összefoglalta így módon a jelentést, és akkor most a kérdésekre kerítünk sort két percben maximum, kedves kollégák, mert csak 10.30-ig tudunk menni a témával. Gömes asszony először is. Köszönöm szépen, köszönöm szépen nagyon Kereira úrnak ezt a nagyon érdekes felvezetőjét, és jól látjuk mindebből, hogy milyen visszhangot vált ki ez a kérdéskör a különböző országokban. Indokoltak a különböző intézkedések, a biztonsági intézkedések, és hát azt látjuk, hogy nagyon látványos módon csökkent az áramlás, a bevándorlóknak az áramlás az utóbbi években. A kérdésem a hotspotokra vonatkozik. Ezek a fogadópontok hogyan működnek, milyen eredményesek, különböző híreket hallunk, ezek felül bizonyos esetekben drámai szituációknak a kialakulásáról, vagy a mentális egészséggel kapcsolatos kérdésekről szólnak bizonyos hírek. Szóval erre kérdeznék rá, és rákérdeznék még arra is, hogy Líbiával kapcsolatosan milyen fellépése van az elházónak, minden programban jelen van, és a legutóbbi mobilitással kapcsolatosan mit látjunk? Mit látunk tehát azokra a menekültekre gondolok, akik Spanyolországba jutnak el, a legtöbb esetben most azt halljuk, hogy leggyakrabban most azt hallottuk, hogy Marokkóból érkeznek menekültek, ezekkel kapcsolatosan kérdeznek rá adatokat, tud-e nekünk szolgáltatni? Általában véve pedig. A tagállamnak a, tagállamoknak a gyakorlata változott. Van-e lehetőségük arra, hogy nyomást gyakoroljanak a tagállamokra arra, hogy elősegítség a társadalmi befogadásukat? Medvelasszony. I wanted to, to look a little bit ahead. Szeretnék rákérdezni különböző olyan szempontokra, amelyeket fontosak tartok. Először is köszönöm, köszönetet mondanék a beszámolóért. Ugye ön beszélt a kiskorúakról a menekültek körében. Mi történik velük, mihelyest megkapják a védelmet, mi történik velük ezek után, vagy mi történik akkor, amikor a kérelmük nem kap elismerést. Aztán mi van azokkal a személyekkel, akik jobb életet kívánnak folytatni az Európai Unió országaiban aztán a Dublini reforma kapcsolatosan milyen hatásokra számíthatunk. Várjuk azt, hogy a tanács már előre lépjen, és meg kell tudni vizsgálnunk most már a tagállamokban az, hogy milyen fajta forgatókönyvekkel kell számolni a tagállamoknak. A kiskorúakkal kapcsolatosan mindig is nagyon különböző politikai álláspontok fogalmazódtak meg. Szeretnék erről többet tudni, rendelkezik -e statisztikákkal, milyen korúak ezek a gyermekek, és mi történik, mihelyest a kérelmüket elbíráltak. Elnök, ugye ön most olyan kiskorúakról beszél, akiknél még nem hallottuk, hogy kísérettel érkezőek vagy sem, ez fontos különbség. Jungasszony. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy kicsit késéssel érkeztem, nagy dugók vannak most Brüsszelben, úgyhogy elnézést, de nem hallottam a felvezetőjét, de nagy figyelemmel fogom elolvasni a jelentést. Na most a kérdésem a következő. Hogy látja, hogyan kezelik az migráns, a beérkező, a menekülteket, a kérelmezőket, láttuk azt bizonyos tudósításokban, hogy kifejezetten rabszolgakereskedelmi is folyik bizonyos afrikai országban. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit tudhatunk a francia misszióról e tekintetben, és általában véve azon missziókról, amelyek eljárnak az érintett országban. Ugye rendkívül sérülékeny személyekről van szó, és nyilvánvaló, hogy a veszélyes veszélyeztetett személyek esetében más tagállamok is, mint a leginkább érintettek, és más ügynökségek is felléphetnek. Elnök Sargentini asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolót. Az elházóval kapcsolatosan a görögországi helyzetre kérdeznék rá. Jártam ott, jártam a szigetegen, és találkoztam az easo a munkatársaival, de minden esetben nagyon nehezen tudom átlátni, hogy mi az önök pontos hivatali megbízása és feladata. Milyen tevékenységeket végeznek, olyanokat is, amelyek, mint hogyha ö, nem állnak állnának egészen közvetlen kapcsolatban az önök felhatalmazásával. A második kérdésem pedig az, hogy milyen trendek alakulnak ki. figyelembe véve azt, hogy mit is tesz a holland kormány, milyen jogokat kíván megszüntetni, kiiktatni többek között az ügyvédekhez való hozzáférést már az első kérelem benyújtáskor. Szóval a kérdésem az, hogy milyen trendeket lát kialakulni a tagállamokban a feleviteli eljárásban hozott döntéseknél, és melyek azok a döntések, amelyek a leginkább hatásosak lennek. Még egy szíved beszél. Very much and thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az összefoglalót. Ugye azt látjuk a grafikonokon, hogy kettő nagy csoportja van a menekülteknek. Vannak azok, akik azért menekülnek, mert hogy háborúk, egyéb nyomorgatások, zsarolások és, és kínzások országában jönnek. Aztán vannak azok, akik más perspektívákat kívánnak magukénak tudni. Szóval figyelembe véve a különböző meghallgatásokat és az ügynökségek, ügynökségük által végzett tevékenységet, kérdezem azt, hogy az okokkal, a kiváltó okokkal kapcsolatosan ö, hogyan látják a helyzetet? Látják-e azt, hogy ö, milyen következtetéseket lehet levonni, milyen módon lehet fellépni a kiváltó okokkal kezelendő, orvoslandó, és aztán ott van a Dublini transfer kérdés, ö, áttelepítéseknek a kérdése Görögországgal kapcsolatosan tud-e esetleg további információkat adni? Harmadik kérdésem, az elismerésekkel kapcsolatosan a grafikonok nem világosan mutatják meg azt, hogy a különböző görbék miért alakulnak nagyon különböző módon itt és ott és itt ez egy értelmezési kérdés, vagy a menekülteknek a száma határozza meg a különböző országok közötti különbséget. Ugye Lengyelország esetében látjuk azt, hogy ugye csak marokkóiak érkeznek, és ezért nagyon alacsony az elismertség iránta, és más országokban pedig ugyanezek az adatok másként alakulnak. Intvet asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Kerere úrnak a beszámolóját, el fogom olvasni nagyon-nagyon tüzetes figyelemmel ezt a jelentést. Rendkívül fontos dokumentumról van szó, és tudjuk, hogy a 28-aknak a kormány és állam fője ezzel a jelentéssel kell, hogy majd foglalkozzon, mégpedig sajtókonferencia keretében, és nagyon lényeges az is, hogy egy bizonyos országban, amelynek a nevét most nem ejtem ki a számon, a koalíciós tárgyalások is e körül a kérdés kör közül, körül folytatódnak, vagy forognak. És hát látjuk a különböző valós adatokat, valós tényeket, és úgy tűnik, hogy egy igazi szakadék alakult ki az a tekintetben, hogy hogyan élik meg a folyamatot a politikusok a tagállamokban, illetve itt, ahol vagyunk. Kicsit most kitérnék a gyermekeknek a helyzetére, ez különös módon érint engem, és ugye korábban ezer eltűnt gyerekről hallottunk miről is van szó? Igazi eltűnésről, vagy pedig csak a regisztrációs szempontból való eltűnésről van szó? Kérem, ezt kicsit részletezze. Mit tesznek azért, hogy pontosan megtudják, hogy mi történt ezen gyermekekkel? Második kérdésem, szintén a gyermekekkel kapcsolatos. Kérhetjük-e azt, hogy részletezze a gondozóknak, a tutoroknak a kinevezése, és hogy hogyan történik ez gyakorlatban. Elnök, ez a Europolhoz tartozik, ez nem az EASO jelentéshez. Rendben. Niedermörrel úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, Kerere úr. Egy kicsi, gyors kérdésem lenne, nem is annyira kérdés, talán észrevétel, Szóval, hogyha megnézzük a különböző grafikonokat és a felvezetett fóliákat, azt látjuk, hogy és a grafikonokat látunk, hogy egy kicsit csökken is következik be, nyugat, illetve kelet irányba való elmozdulásra látjuk, a visegrádi országokat, a Baltikum országait láthatjuk a számadataikkal. De ők tulajdonképpen nem igazán már, mint az utóbbiak nem igazán kerülnek be ebbe a rendszer aktív működtetésében. Hogyan látja az ELZO ezt a kérdést, mit tehet e tekintetben? Nekem rossz tapasztalatom van a saját országomban, de gondolom, hogy nem túlságosan más a közszeg, már nem túlságosan más a helyzet más Visegrádi országban, vagy a Baltikum országában. Milyen adatokat tud e-, e-, e-, tekintetben szolgálni nekünk? Elnök, köszönöm szépen Péter, és akkor megadom a szót Kerere úrnak, hogy válaszoljon mindezen kérdésekre. Uh, um, uh, Tessék, a szó reagálhat az elhangzott kérdésekre. Köszönöm. Elég könnyű kérdések, úgymond. Nézzük, hogy tudok-e közvetlen válaszokat adni. Az első kérdés mi is történik a hotspotokon Görögországban? Továbbra is működnek ezek a helyek, ugyanazon modell alapján, mint eddig. A tavalyi év március 20-án 20 óta az EU-Törökország megállapodás keretében dolgozunk. Mit is tesz az ELZO? kérdőíveket intézünk az érkezőkhöz, és próbálunk kapacitásokat felépíteni, mert mindig változik a nemzeti szakértőkkel való együttműködés, soha nincs elegendő nemzeti szakértő, saját munkatársainkat is alkalmazzuk, és mindig határozott munkaidőre szóló szerződésekkel rendelkező személyekről van szó. Egy hét, egy hónap, ennyi idő alatt kell az újonnan érkezetteket beiskoláznunk, képeznünk, nagyon szorosan együttműködünk a különlegesen védelemre szoruló csoportokkal, így például a kiskorúakat említhetem, a nemzeti fogadó létesítmények hatáskörébe tartozik mindez Görögországban. Olaszországban más modellt követnek, velük is szorosan együttműködünk, de csak augusztus óta zajlik ez, tehát csupán négy hónapja zajlik ez a folyamat. A hotspotok továbbra is úgy működnek, mint eddig, ugyanaz a modell alapján. Az elmúlt hetekben, hónapokban az érkezők száma újfent növekedett. még átlagos számadatokat nem említhetek az évet illetően, vagy a hónapokat illetően, de Görögországban 5500 körül vannak havonta, Olaszországban jóval kevesebben a hotspotoknál. Olaszországban nagyon erőteljesen csökkentek a számadatok, Görögországban viszont nem. Kioszon és Lesboszon van a két legnagyobb hotspot. A táborokon, a hotspotokon belüli létesítmények továbbra is működnek, vannak irodáink a hotspotokon kívül, tehát szinte megkétszereztük a kapacitásainkat. Ez egy biztonsági kérdés is végeredményben. Általánosságban elmondhatom, hogy a hotspotok továbbra is úgy működnek, mint a tavalyi évben nem tudok persze jövőbe látni. 2018 közepéig valószínűleg ugyanez lesz a helyzet. Ami Líbiát illeti, a Máltai cselekvési terv nem vagyunk részesek, ez februárban készült el, ugye? Ugyanakkor az olyan Med cégektől, az ottani alkalmazottaktól képzési intézkedéseket kérünk az első befogadás kapcsán, az eljárás, a jogok, az igények tekintetében, hogy mit is várhatnak a menekültek, a migránsok, de ez tulajdonképpen az egyetlen együttműködésünk Líbiával. Spanyolország vonatkozásában szeptemberben és októberben átlagosan körülbelül ezren érkeztek Spanyolországba. Ezek Frontex adatok jobbára, nem a mi számaink. Itt különböző magyarázatok vannak, nagyon sok a nyomás Líbiára, és új menekülési útvonalak keletkeznek Tunézián, Nigérián keresztül, amelyek megkerülik Líbiát. Ez nem egy elzó információ, még egyszer hangsúlyozom, ezen számadatokat eh, az EU alkalmazottaktól kaptuk. Ezen emberek tehát Dél-Spanyolországba érkeznek, nem kaptunk még Spanyolországtól hivatalos adatokat, és nem tudok a jövőre vonatkozó kijelentéseket tenni Spanyolország vonatkozásában szól asszony, hogy mi is történik a védelemben nem részesülő kiskorúak esetében. A legtöbben védelemben részesülnek, ezt mondhatom, azonban nincsenek erre vonatkozó konkrét szám adataim most. Elnök úr, szívesen megválaszolnám ezt a kérdést írásban, mert nagyon lényeges kérdés ez. mindenképpen méltó a válaszra, és hogyha most csak így légből kapott választ adok, akkor talán értelmetlen választ adnék. Írásban pontos számadatokat tudok önöknek eljutatni a kiskorúak kapcsán a kiskorúakkal kapcsolatos befogadás nem a mi hatáskörünk, nagyon sok eszközünk van a különleges védelemre szorulók esetében, a kiskorúak esetében is. Ugye ez kapcsolódik az életkorhoz, a védelem fajtájához, amelyet igénybe vehetnek. Nem avatkozhatunk be ezekbe az ügyekbe, csak kiegészíthetjük a létező intézkedéseket. Itt egyébként egy új rendelet is készül. Írásban fogok tehát válaszolni egy héten belül, és a Libes szakbizottság összes tagja megkapja majd az irányú válaszomat. És így pontos számadatokkal rendelkeznek majd, és tudják is, hogy mit teszünk konkrétan ezen a területen. Aztán a következő kérdés, azt nem értettem egészen világosan, hogy mire irányult ez a kérdés, talán meg tudná ismételni még egyszer a kérdést. Igen, talán nem voltam teljesen világos, de talán tudják, hogy vannak olyan missziók, amelyeket a francia menekültügyi hivatal szervez eh, Nigériában, Nigerben eh, azon személyek eh, vizsgálatára, akiket ki, megkínoztak azért, hogy őket integrálni lehessen egy nemzetközi védelmi programba. Erről kérdezem a véleményét. Tehát amikor ennyire közeli kapcsolatban kerülünk az érintettekkel, akkor, akkor ön hogy látja, mint szakértő, hogy a tagállamok között, tagállamokban működő ilyen országos vagy nemzeti hivatalok hogyan léphetnek fel, milyen szerepük lehet. Ez így világosabb? Yes, no. Igen és nem, de azért megpróbálom majd a kérdések végén ezt is megválaszolni. Most egyre nem szeretnék kiesni a saját hozzászólásom dinamikájából, úgyhogy folytatom a kérdéseket. Tehát az EASO szerepe Görögországban. Az áttelepítési programok kapcsán folyamatos a tájékoztatási kampányunk. Van egy helpdesk, amely nagyon sok kérdést kap a kérelmezőktől, hogy elfogadható-e a kérelmük, befogadható-e a kérelmük, támogathatóak lesznek-e tehát ez a helpdesk folyamatosan működik. Próbálják az érintett tagállammal folyamatosan vizsgálni az eseteket. Utána természetesen az érintett tagállamhoz kerül a kérdés, tehát ebben mi nem feltétlenül vagyunk érintettek. A Dublini unitban természetesen mi is benne vagyunk, és megpróbáljuk a Dublini áttelepítéseket Görögország kapcsán hatékonyan kezelni. A Management Board a jövő héten fog foglalkozni majd ezzel a kérdéssel, és reméljük, hogy a Dublini áttelepítéseket Görögországgal kapcsolatban meg tudjuk valósítani. Sok minden nem működik, de itt vannak ezek a potenciális esetek, amelyekkel a jövőben számolnunk kell. Aztán az EU-Törökország megállapodás, illetve a fellebbezések. És további kérdés az, hogy hogyan lehetne a görög bíróságokkal hatékonyabb együttműködést kialakítani. Van egy együttműködésünk az európai bíróságok között. Görögország talán a legfontosabb ügyfelünk, ha fogalmazhatok így. Nem szeretnék részletekre kitérni, de tulajdonképpen a megfelelőséget szeretnénk biztosítani, tehát képzés, továbbképzést nyújtunk bíráknak, különösen a felleviteli bíróságon dolgozó bíráknak. Természetesen támogatjuk a fellebbezésekkel foglalkozó bíróságokat, administratív szinten, tehát vannak olyan kollégáink, akik ott vannak és segítenek a zöggenőmentes elbírálásban. Nyilván magukat, az elbírálási feladatokat a tagállam végzi, mi visszavonulunk, mi csak eljárásbeli közigazgatási segítséget nyújtunk. Tehát tájékoztatás, Görögország, Törökország megvolt, akkor nézzük a hotspotokat. Igen, azt is elmondtam, hogy ezzel már együttműködünk, illetve, hogy a feleviteli bíróságokkal is együttműködünk, de csak eljárásbeli segítséget nyújtunk. 2018-ban ugyanígy kell továbbvinni ezeket a tevékenységeket, sőt, ha lehet, még emelni is kell a kapacitásokat. Nagyon sok az elmúlt évekből visszamaradt munka van, ezeket a backlogokat is fel kellene számolnunk. Természetesen kevesebb az elbírált kérelem mindig, mint a beérkezett kérelem, ezért a 2018-as évre egy újabb költségvetési módosítást kell majd kérnünk az EAZO kapcsán Görögországra nézve hogy mik a probléma gyökerei, mik a kiinduló okok a migráció kapcsán. Hát, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt három évet, akkor valóban gyors választ tudok adni. Az első a válságmenedzsment volt, a legfontosabb fellépés a hotspotok, hotspotok felállítása volt. Utána az Európai Unió elkezdett gondolkodni azon, hogy a kiindulási okokat kellene vizsgálni, tehát a származási országokra kell odafigyelni. Meg kell nézni azokat a faktorokat, amelyek oda vezetnek, hogy komoly migrációs hullámok indulnak el. Egy éve New Yorkban kezdődött el az ENSZ munkája ebben a tekintetben, és nem olyan rég voltam Genfben, ahol szintén folyamatosan folyik ez a munka, hogy a 2018 júniusig a globális menekültügyi fellépés megvalósulhasson. A partnerségek kapcsán tulajdonképpen ez a két legfontosabb pillér, tehát a kiindulási okok, amelyeket mindenképpen a kiindulási országban kell vizsgálni, aztán itt vannak a tranzitországok, aztán itt van a válságkezelés. Sok tagállamban voltak jogszabályi változtatások is annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a kihívásoknak. Nagyon komoly jogalkotási reformmal kell szembenézni. Reméljük, hogy az új ügynökség a lehető leggyorsabban feláll, és az európai áttelepítési keret hatékonyan fog majd működni. Azt hiszem, hogy a jogi csomag lezárása a legfontosabb feladat. Tehát el kell indítani az új menekültügyi ügynökség működését. Folytatni kell a munkát a kiindulási okok kapcsán, illetve a finanszírozási mechanizmusok kapcsán tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen a jó irányba haladunk. És van még itt egy utolsó téma, egy kísérleti projekt átvételéről van szó, a magánszféra részvétele az áttelepítésben címmel. Egészen alacsony szintről indítottuk el az áttelepítési programokat, és szorosan együttműködünk Törökországgal. A DGMM-mel együttműködünk Törökországban, ez a migrációs menedzsmenttel foglalkozó főigazgatóság ott. A török menekültügyi rendszert tehát jól ismerjük, és megpróbáljuk ezt a leg hatékonyabban alkalmazni. Aztán a Dublini visszafordítások kapcsán szóltam már néhány szót. Létezik tehát a Dublini hálózat, használjuk a Dublini hálózatot és azt az alhálózatot, amely a visszafordítással foglalkozik. Rendkívül összetett a helyzet, nagyon nehéz a helyzet. Görögországban politikai habozással is szembe kell néznünk, de reméljük, hogy minél hamarabb oldódik majd a helyzet. Aztán, hogy miért annyira különbözőek az elismerési ráták? Hát dióhéjban azért, mert különbözőek a tagállamok, különösen különbözőek a tagállami jogszabályok, és különböző nemzetiségekkel kell szembenézniük az adott tagállamoknak. Szerintem ebből adódnak a különbségek. Természetesen nagyobb konverzióra szeretnénk törekedni, és az új ügynökség egyik legfontosabb feladata ennek monitorozása lesz. Tehát definiálnunk kell, hogy pontosan milyen monitorozási tevékenységre lesz szükség, de az elfogadási arányt egész biztosan fogják monitorozni. A kiindulási országból beérkező adatokkal is kell majd foglalkozni, valamint, hogyha feláll az ügynökség, akkor irányvonalakat is megfogalmaz majd ebben a tekintetben. Tehát a konvergenciák megtalálása és létrehozása valószínűleg javítani fogja majd az elismerési rátákat. A gyermekek helyzetének kapcsán két kérdés is felmerült. Egy kétoldalas dokumentumban, írásban ezt el fogom önöknek küldeni körülbelül két héten belül. A balti országok kapcsán azt tudom elmondani, hogy Lengyelországban voltunk a közelmúltban, oda ukránok, oroszok, grúzok érkeznek, leginkább gazdasági migránsokról van szó, és általában Lengyelországot tranzitországként használják, hogy utána tovább lépjenek egy másik Európai Uniós tagállamba. Ismerjük ezeket az utakat, és megpróbálunk fellépni ebben a tekintetben konkrét eseteken ugye nem mi dolgozunk, tehát nem konkrét támogatást nyújtunk, vagy interjúkat csinálunk, mert a tagállami hatóságok meg tudnak birkozni ezekkel a feladatokkal. Ugyanakkor irányvonalakat és segítséget adunk ezeknek az ügyeknek a tárgyalásához. Guillaume asszony kérdését még mindig nem értem tökéletesen, de a legközelebbi alkalommal néhány rövid filmet is elhozok majd konkrét esetekről, és akkor ott látható, hogy pontosan milyen munka történik a hotspotokon. Együttműködünk Franciaországgal, Nigéria kapcsán például tájékoztatási kampányaink is vannak, ezek online módon is hozzáférhetőek, és ott is megtalálhatóak rövidebb videók, filmek. Hogyha nem ez volt a kérdés, akkor elnézést kérek, de nem nagyon értettem, hogy a filmek és videók kapcsán mégis mit kellene válaszolnom Guillaume asszony kérdésére, és még egyszer köszönöm, hogy meghívtak ide a mai napom. Köszönöm, Carreira úr. Nagyon fontos jelentésről van szó. Remélem, hogy mindenki el fogja majd olvasni ezt az elemző jelentést. A dublini áttelepítések Görögország kapcsán például olyan kérdések, amelyek egyértelműen szerepelnek a jelentésben. Tehát ez a jelentés rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz kérdések merültek fel a mai napon, hiszen ezek a menekültügyi rendszerekről szólnak, ami rendkívül összetett kérdés. mint ahogy erre a kollégák is rá kérdeztek. Tehát maga az alapanyag, amivel dolgozunk, az adatok nagyon fontosak, legyen szó Dublinról vagy más témákról. Minden kollégának csak javasolhatom, hogy részletesen ismerkedjen meg ezzel a jelentéssel. Köszönjük tehát, hogy itt volt, köszönjük a prezentációt, és tudjuk, hogy folyamatban lévő munkáról van szó, tehát, hogy ennek egy stádiumáról tudott nekünk a mai napon beszámolni. Köszönjük szépen még egyszer Carreira úrnak, hogy eljött, és köszönjük a kollégáknak a rendkívül releváns kérdéseket. Akkor lépjünk tovább a 12-es napirendi pontra, az EU és Afrika közötti kapcsolatok a migráció és a menekültügy terén. I'll just pause while um, our colleagues come to the Várom, hogy az érintett kollégák jöjjenek az elnöki pódiumra. Remélem, hogy mindenki tudja, hogy holnap magas szintű konferencia lesz Afrika kapcsán, és a kollégák közül nagyon sokan részt vettek ennek az előkészítésében. A Libes szakbizottság aktívan részt vett ezen az eseményen, hogy jobban érthessük az afrikai kapcsolataink dinamikáját. És ebben a kontextusban itt vannak a külügyi szolgálat képviselői, a bizottság képviselői, akik majd az afrikai országokkal való együttműködésről beszélnek a migráció és a menekültügy területén. Külön öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem a parlamentben több afrikai parlament képviselőjét. Úgy látom, hogy egyre még nincsenek itt, valószínűleg útban vannak, és nem sokára megérkeznek ők is. Tehát a pánafrikai parlamenttől, a nigériai és a tunéziai nemzetgyűlésből érkeznek majd képviselők. Tunéziai barátaink a tegnapi ülésen is itt voltak, úgyhogy remélem, hogy hamarosan megérkeznek majd. Az Európai Agenda a migráció kapcsán 2016. júniusi bizottsági partnerségi keret tulajdonképpen, és a 2017. februári tanácsi nyilatkozat, illetve az afrikai sürgősségi alap létrehozása a legfontosabb témák. Nagyon sokan életüket vesztették, míg megpróbáltak átkelni a földközi tengeri régión, sokan embercsempészek áldozatává váltak, tehát az Európai Unió és Olaszország rendkívül nehéz helyzetben van. Nemzetközi szereplőkkel együttműködve, az ensz az Afrikai Unióval és az Arab Ligával együtt próbáljuk kezelni ezt a menekültügyi és migrációs válságot. Sok nemzetközi szervezet, illetve az UNHCR is részt vesz a munkában, a keresésben, a mentésben, illetve a menekültek és migránsok rendkívül nehéz helyzetének és szenvedésének az enyhítésében. Nagyon örülök tehát, hogy itt vannak a mai meghívott vendégeink, és úgy látom, hogy az afrikai parlamenti képviselők is megérkeztek, megvárjuk, amíg helyet foglalnak. Örülök, hogy ilyen átfogó vitát folytathatunk a mai napon ebben a témában, és akkor meg is fogjuk kezdeni majd a vitát. Az első hozzászólónk Szilvena Peste lesz, majd Birgit Markussen, aki az afrikai főigazgató helyettes a külügyi szolgálatnál, ő fogja megtartani az első prezentációt. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a DG Homos kollégámmal. Nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a migrációs kérdéseken. Úgy gondoltam, hogy először felvázolom a három legfontosabb elem jelenlegi helyzetét. Ezek közül a kiindulási pont az öt pillér lenne, amit nem tudom, hogy mindenki ismer-e, Ugye a valettai cselekvési terv, illetve a nyilatkozat öt pilléréről lenne szó. Tulajdonképpen ez az a politikai keret, amiben dolgozunk. Utána a partnerségi keretre fogok rátérni, és a DG Homos kollégám nyilván részletesebben kitér majd erre. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy rendkívül elfoglaltak vagyunk az EU AU, vagyis Afrikai Unió előkészítésében, melyre november 29-én, 30-án kerül sor. Tehát ezeknek a munkáknak a jelenlegi állását szeretném bemutatni a mai napon, és remélem, hogy kérdések is lesznek, melyekre szívesen válaszolok. Tehát nézzük, hogy a külügyi szolgálatnál tulajdonképpen honnan jövünk, mi a kiinduló pont. Hogyha Federica Mogherini hozzászólásait meghallgatják, akkor mindig azt hallják, hogy holisztikus és kiegyensúlyozott megközelítésben dolgozunk. Tehát vizsgáljuk a kiváltó okokat, a legális migrációt, a migránsok védelmét, a bűnügyi szervezetek felszámolását, és természetesen foglalkozunk a visszafogadással és a visszafordítással is. A valettai megállapodás az egész munka kiindulási alapja. Körülbelül egy évvel ezelőtt operatív, bilaterális megállapodások is születtek afrikai országokkal. Az öt országból négy nyugati ország, Nigéria, és éppen most értünk vissza egy látogatásról, Niger, Mali, és Szenegál, és egy kelet-afrikai ország, Etiópia került kiválasztásra az első ötös körben. Az ilyen partnerségi megközelítési keretbe további országok is bekerülnek majd folyamatosan. Az öt legfontosabb pillért próbáljuk megvalósítani ezekkel az országokkal. De akkor most nézzük az EU-AU csúcsot, hiszen ez a legfontosabb feladatkörünk jelen pillanatban. Az EU-AU csúcs kapcsán a legfontosabb az úgynevezett kontinentális dialógus. Valetta inkább a Rabat Katun eljárásra koncentrált, tehát kelet-nyugati irányú volt. Mi szeretnénk egy szélesebb körű kontinentális kérdésekre kiterjedő vitát lefolytatni. A diaszpórákról, a belső afrikai migrációs kérdésekről, aztán kikacsintanánk Dél-Afrika irányába is. Tehát ez egy ilyen jellegű párbeszéd lenne, amelyet szeretnénk megvalósítani, megerősíteni, és reméljük, hogy erre megfelelő alkalmat nyújt majd az EU-AU csúcs. Aztán a mobilitásról is beszélnünk kell, nem csak a migrációról. Ez egyfajta társadalmi és gazdasági kérdés, valamint biztonsági kérdés is, mind Európa, mind pedig Afrika számára. Ez az a három elem, amely a munka alapját képezi. A csúcsnál vannak zászlóshajónak nevezett célkitűzések, amik a legfontosabbak, ezek az idén, júniusban megszületett nyilatkozatban is benne vannak. Tehát ezek az Afrikán belüli migráció, illetve a bűnügyi hálózatok felszámolása. Idén szeptemberben megkeresett minket az Afrikai Unió, és azt mondták, hogy nagyon jó, hogy van ez a két zászlóshajó kezdeményezés, de a mobilitási és migrációs kontinentális párbeszédet is meg kellene erősíteni. Ez nagyon érdekes kezdeményezés volt, amire mindenképpen nyíltan kell reagálni. Tehát most hat témát szeretnénk kidolgozni, hat új témát. Természetesen még folyamatban vannak a tárgyalások, de azért beszámolnék erről. Az első az embercsempészet, a második az illegális migráció, és ide tartozik a visszafogadás is, a harmadik a nemzetközi védelem, a negyedik a mobilitás, az ötödik a jogi kérdések, és a hatodik pedig a diaszporák kérdése. Van egy Addis Abebában az Afrikai Unióval dolgozó munkacsoportunk, szakértők, illetve olyanok, akik konkrétan már a megfogalmazással, tehát egy szövegező munkacsoport szövegezéssel foglalkoznak. Köszönöm szépen! Mielőtt a tagoknak szót adnék, a DG Home képviselőjének fogok szót adni, Szilvina Pestának. Köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni azt, amit Birgit az imént már elmondott, hogy melyek azok a témák, amelyek a legfontosabbak számunkra. Tehát a kapcsolatunk az afrikai partner irányába rendkívül fontos. A 2015-ös valettai csúcson megfogalmaztuk a legfontosabb célkitűzéseket, a Kártum és Rabatti eljárást, amelyek tulajdonképpen az alapelveken nyugszanak. Ezek alapján dolgoztunk az elmúlt években. Létrehoztunk egy párbeszéd és probléma megoldó platformot a migrációs és menekültügy kapcsán. Az Európai Unió elindította a partnerségi keretet, és ezen a kereten belül szeretnénk kapcsolatot tartani a partnereinkkel. Szolidaritáson, tehermegosztáson, átláthatóságon, illetve holisztikus megközelítésen alapul ez a platform. Nagyon sok mindent már elértünk a partnerségi kereten belül. Nagyon pozitív eredményeink vannak, például Niger kapcsán. A embercsempészetnél az illegális migráció kapcsán sokkal kevesebben indultak útnak illegális utakon, és ez a mi munkánknak köszönhető. Természetesen további erőfeszítésekre lesz majd szükség. Fontos a kiinduló okok kezelése, fontos a csempészet elleni harc, fontos az illegális utak lezárása és a visszafogadási kérdések kezelése. Tájékoztatási kampányokat is elindítottunk több országban annak érdekében, hogy a potenciális migránsok megértsék, hogy mennyire veszélyes útra indulnak el, hogyha az embercsempészek útját választják, és természetesen tájékoztatást nyújtunk a legális útvonalakról is. Elindultak kísérleti projektek a legális migráció kapcsán. Gondolom, hogy ismerik a szeptember végén elfogadott csomagot, illetve azt a jelentést, amit két héttel ezelőtt hoztunk nyilvánosságra. Itt találhatóak azok a kezdeményezések, amelyek a legális migrációra vonatkoznak. Itt természetesen még további és sokkal merészebb fellépésekre is szükség van. Az afrikai alap 117 kezdeményezést foglal magába, és 2 milliárd eurót tömörít, itt kapacitásépítésre van, kapacitásépítésről van szó, szociális fejlesztésről és munkahely teremtésről. Mint ahogy Birgit is elmondta, vannak fontos mérföldkövek, például az EU-AU csúcs, aztán a kártumi illetve a rabati eljárás legmagasabb szintű tisztviselői, senior officerei fognak találkozni a jövő év elején. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindkettejüknek a beszámolót, miközben hozzászóltak a nemzeti parlamenti képviselők is megérkeztek Nigériából, Ni- Nigériából és Tunéziából. És akkor most a koordinátoroknak adom meg a szót, de nincs itt minden koordinátor, úgyhogy akkor szót adok mindenkinek sorrendben. Mindenki két percre kap szót, mert nagyon sokan vannak. Kienge asszony. Grazie, Claude. Köszönöm, Claude. Európa és Afrika tudjuk, hogy mennyire szorosan összekapcsolódik ezen két kontinens sorsa, és a jövőjük is egymástól függ. Közös kihívásokat kell tehát kezelnünk, de nagyon sok lehetőséget is megragadhatunk azzal a feltétellel, hogy ez a partnerség valóban megújul. És azzal a feltétellel, hogy az afrikai kontinenst egyenlő, egyenrangú félként kezeljük a win-win megközelítési jegyében, és azon feltétellel, hogy az ilyen hetek, mint ez a hét nem csupán egy ünnepés alkalmat jelentenek, hanem valódi hozzájárulást is, annak érdekében, hogy kölcsönösen megerősödjenek a politikai és gazdasági kapcsolatok. A migráció és a mobilitás ugyanazon érem két oldala, együtt kell őket kezelni holisztikus módon, ahogyan ezt el is fogadtuk itt a parlamentben, hogy beindítsuk a fenntartható fejlődést, előmozdítsuk a demokráciát, a jogállamiságot, a jó kormányzást, az emberi jogokat, és ami az emberi jogokat illeti, én sürgősen feltenném a napirendre Líbia kérdését is, az embercsempészet elleni küzdelmet, és azt, ami Líbiában történik, ez szégyen teljes. Szeretném megragadni a kollégák jelenlétét, afrikai, katari kollégiáim jelenlétét. Ugye itt az mobilitás, migráció európai prioritások. Itt arra lenne szükség, hogy a szabad mozgást ösztönözzük, de azon személyek esetében is, akik nem magasan képzettek. A deficit demograf, demograf, demográfiai deficitet nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amivel Európa szembesül, és itt esélyt adhat ez a fiatal afrikai kontinens számunkra. Fontos iránymutatásokat látunk itt a bizottság anyagában, a jogokon alapuló migrációt illetően, illetve a biztonságos csatornák megerősítését illetően a migráció kapcsán. Szeretném nyomatékosítani, hogy a két kontinens közös érdeke, közös felelősség ezen jelenségek kezelése, és a szolidaritás és a felelősség megosztás jegyében kell, hogy tevékenykedjenek ezek az abidzsáni üzenetek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cecil. Verzsiát asszony. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Nem osztom azt az optimizmust, amelyről hallottunk az iménti hozzászólásokban, nem látom, hogy egyensúlyozott lenne, kiegyensúlyozott lenne, és teljes körű, holisztikus lenne az a megközelítés, az a kapcsolatrendszer, amely Európai Unió és Afrika között létezik. Név szerint több mint 33, 33 ezer halottról tudunk beszámolni, az újságok erről adtak számot, és közöttük nagyon sok az afrikai kontinensről származik a menekültek körében. És ezek az áldozatok, hogyha az Afrikából származóak ilyen nagy számban, ez azért van, mert hogy az Európai Unió több mint két millió tartózkodási engedélyt ad ki. Ez igaz, de nem az afrikai országok javára. És az Európai Parlament többsége meg kellene, hogy szólaljon. Mind addig, ameddig a menekültek számára és a bevándorlók számára nem nyitjuk ki a legális utakat, addig téves útra kerülünk, kerültünk, és hagyjuk, hogy az emberek elhalálozzanak a földközi tengerben. Hagyjuk azt, hogy az ember csembészek kezébe áldozatként jelenjenek meg. Tévedünk tehát ebben a migrációs politikában, ha így járunk el. Mindazon szakpolitikák, amelyeket kellene aknáznunk, minden politikák, amelyeket fel kellene állítani, az olyan kell, hogy legyen, amely kellő módon kezeli a származási országokba visszaküldött embereket is. És számadattal is szolgálnék. 244 ezer nemzetközi migráns van, és ebből csak 35 ezer afrikai. Az migráció az afrikai kontinensen belül zajlik döntő többségben. Tehát mi egy nem befogadó kontinens vagyunk, hanem pont ellenkezőleg. és a politikáink pontosan ellentétes hatásúak, mint ami kívánatos lenne, nem partnerségi, nem együttműködési politikák, nem olyan politikák, amelyek igazán felszámolni kívánnak a, az elvándorlásnak az okait. És aztán ugye beszélünk a diaszporának az a pénzéről. Persze, hát ennek megvan az oka, mert ez háromszor nagyobb összeget tesz ki, mint az a támogatás, amelyet a nyugati országok nyújtatnak az afrikai országoknak. Egyes tagállamok pedig odáig mennek, hogy a diaszpórá által visszajuttatott pénzeket is beszámolja a támogatási összegekbe, az országok támogatási összegekbe. Hát ez egyszerűen egy vicc, ez egy tréfa, elfogadhatatlan tréfa és Líbiával kapcsolatosan. Azok a képeket, amelyeket látunk, amelyeket végre, végre lefilmezett a CNN, reakciót váltanak most ki világviszonylatban, de ezek elviselhetetlen képek. Azzal mennek az érzése, hogy kétszázaddal vissza kell, visszanyúltunk, visszamentünk a történelemben. És ugyanakkor pedig ott van a köztársaság elnökek, akik, akik ottan fényképezhetik magad, magukat, amikor 25 embert fogadnak meg, fogadnak be Líbiából, vagy Igerből ez, Franciaország ilyen képet ad magáról, ez nem kiegyensúlyozott, ez nem holisztikus megközelítés. A tunéziai kollégák itt vannak, és tudjuk azt, hogy Tunézia több mint egy millió menekültet fogadott be Líbiából. Ezt így kezeli ezt a helyzetet. Mi pedig képtelenünk vagyunk arra, hogy kellő mobilitási megállapodással jussunk ezen országokkal, ezen országgal. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Éppen ezért a felháborodásom korlátlan, elnök úr. Uh, Köszönöm szépen, Weidenhauser képviselő. Köszönöm. Két kérdésem lenne az egyik a kelet-afrikai helyzetről szóltak önök. Mit akarnak tenni, mert azt hiszem, hogy megkezdődött egy destabilizációs folyamat ebben a térségben, amely súlyos következményekkel járhatna. Borzasztó, hogy Kelet-Afrikából a háború sújtotta Jemenbe menekülnek az emberek, és ez azt mutatja, hogy a kelet-afrikai helyzet igencsak súlyos lehet. Mit akarnak tehát tenni ebben a helyzetben? És a második kérdésem, beszéltek önök a diaszporáról is, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a diaszporát erőteljesebben bekapcsoljuk az itt zajló folyamatba? Next Judith Sargentini. Köszönöm szépen, Judith Sargentini. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit furcsa, hogy itt vagyunk a LIBE szakbizottságban, itt van a külügyi szolgálat, itt van a DG Home, és a kiváltó okokról beszélgetünk. Fejlesztéssel foglalkozom nagyon régóta, és hát nagyjából a szegénység és az igazságtalanság és az egyenlőtlenség a kiváltó ok. Az Európai Unió működésére szóló szerződésben van egy cikk, a 208-as, amely kimondja, hogy a fejlesztési politikáknak mindenképpen figyelembe kell vennie azt, hogy a hosszú távú szegénység felszámolása a cél. Tehát nagyon sok fejlesztési pénzt költünk migrációból kiinduló politikákra, ami szerintem meglehetősen problematikus. A Klingedél azt mondta a múlt héten, hogy Hollandia, konkrétan a holland külügyminiszter költségvetése azt mutatja, hogy a Nigerben finanszírozott politikák tulajdonképpen oda vezettek, hogy kevesebb embernek van munkája, tehát a fiatal férfiakat a munkanélküliségbe sodorjuk, és ettől Niger egyre inkább elbizonytalanodik, sőt az egész száheli régióban egyre nagyobb a bizonytalanság, amúgy sem volt nagyon kiegyensúlyozott terület. Tehát, hogyha az a cél, hogy kevesebben jöjjenek az Európai Unióba, akkor nem azt kell tenni, hogy olyan országokra koncentrálunk, amelyek tranzitországok, Niger rendkívül szegény ország, és nagyon sokan érkeznek oda, például elefántcsontpartról. Tehát Niger rengeteg Európai Uniós pénzt kapott, amitől még inkább veszített a stabilitásából, tehát itt egyáltalán nem kiváltó okokról beszélünk. A kiváltó okok felszámolása azt jelenteni, hogy az emberek ne érezzék úgy sok afrikai országban, hogy el kell onnan menniük, és hogy ne jöjjenek ide az Európai Unióba. Ez a kiváltó okok felszámolása. Még egyszer mondom, a kiváltó okok felszámolása azt jelenti, hogy az emberek ne menjenek el onnan, mondjuk Abidjanból, és ne jöjjenek Európába. És elnök úr, hogyha megengedi, az EU-AU csúcs egyik legfontosabb témája nem a migráció, hanem a fiatalok jövőbeli lehetőségei. Én értem, hogy ez a kettő kapcsolódik egymáshoz, de akkor is ez a legfontosabb téma. Tehát, hogyha megállapodásokat szeretnénk aláírni, méghozzá olyanokat, amik oda vezetnek, hogy kevesebben jöjjenek az Európai Unióba, akkor üres kézzel fogunk hazajönni. És szerintem ez több, mint aggasztó. Köszönöm. Azért azt ne felejtjük el, hogy összetett témáról van szó, ezért azt kérném, hogy mindenki célzottan szóljon hozzá. Szippel asszony. Köszönöm szépen. Megpróbálok akkor én néhány konkrét kérdésre koncentrálni. Amikor az afrikai országokkal való együttműködésről beszélünk, illetve a kiváltó okok felszámolásáról, akkor ez tulajdonképpen mit jelent a gyakorlatban? Nagyon sokat hallottunk arról, hogy például határellenőrzésekre fordítottak pénzt, hogy az embereknek tudjanak kilépni az afrikai országokból, ez akkor a kiváltó okok felszámolása tulajdonképpen? Vagy pedig, hogyha megpróbálunk gazdasági fejlesztést elindítani, akkor emiatt talán kevesebben hagynák el az érintett afrikai országot. És hogyha legális migrációról beszélünk, az azt jelenti, hogy a menekültek legális utakon elmehetnek, tehát egyfajta áttelepítésről van szó, vagy pedig azokat próbáljuk segíteni, akik munkát keresnek, ami tulajdonképpen egyfajta kékkártyás fellépés lenne. És visszatérve arra, amit Judith Sargentini az imént elmondott, hogyha tényleg hosszú távú és fenntartható eredményt szeretnénk elérni, és a kiváltó okokkal akarunk foglalkozni, akkor nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy az afrikai országokat esetről esetre kezeljük. És szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnál és a külügyi, külügyi szolgálatnál csak fejlesztésről beszélnek, vagy pedig mezőgazdaságról, energiapolitikáról, halászatról is tehát van valami szemléletváltás ebben a tekintetben, hogy valóban jobb jövőt biztosítsunk mind Afrikának, mind pedig az Európai Uniónak. Köszönöm szépen Birgitnek, Anna Gomes a következő hozzászólónk. Köszönöm. A kiváltó okok tulajdonképpen nem csak a szegénységre és az egyenlőtlenségre korlátozódnak, hanem az elnyomó kormányzatokat is megemlíteném. Tehát nagyon sokan azért mennek el egy országból, amelyek nagyon sok európai támogatást kapnak, mint például Etiópia. Ezek az országok a széthullás határán állnak, és hogyha Etiópia széthullik, akkor sokkal nagyobb katasztrófával kell szembenéznünk, mint Szomáliában. Ez elfogadhatatlan, ez konkrétan felháborító. A bizottság hátat fordított, és az külügyi szolgált is hátat fordított annak, ami Etiópiában történik. Igenis elnyomó hatalom van, és látjuk, hogy ezrek hagyják el Etiópiát, és a helyzet folyamatosan romlik méltányos kereskedelemről kellene beszélnünk, fenntartató energiapolitikáról, halászati politikáról, mezőgazdasági politikáról. És én nem hinném, hogy ezek közül bármi stratégiai szinten megtörténne a bizottság szintjéről, vagy az külügyi szolgálat szintjéről, vagy akármelyik intézmény szintjéről. Tehát tulajdonképpen hozzájárulunk ahhoz, hogy az illegális áramlatok elindulnak különböző afrikai országokból tehát mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy nem, fizet, nem figyelünk oda ezekre a kérdésekre. Az Amerikai Egyesült Államoknak is nagyon komoly felelőssége van ebben, nézzük meg csak Líbiát. Tudjuk, hogy Líbiában nincsen kormány, tudjuk, hogy teljesen elterjedt a rabszolgaság nem csak Líbiában, hanem Mauritániában is. És mi mit teszünk? Mi nem akarunk ezzel foglalkozni a milíciának fizetünk, a milíciát támogatjuk, amely utána további erőszakos cselekményekhez vezet. Aztán utána azt mondjuk, hogy segítséget nyújtunk abban, hogy határőröket képezzünk ki, de az SSR és a DDR kapcsán egyáltalán nem fogjuk megoldani a problémákat. Az elmúlt években semmi nem történt, semmi és nem a katonai beavatkozás ellen szólok egyértelműen, hanem azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió teljes mértékben kivonult Líbiából, és hagyta, hogy az ottani felek tulajdonképpen teljesen szabadon egymásnak essenek. És mindezeket a valódi kiváltó okokat kellene vizsgálni egy valódi stratégiában, aminek mondjuk értelme is van. Ami pedig az embercsempészeket illeti, és a visszafogadási egyezményeket, természetesen az lenne a cél, hogy legális utak nyíljanak, de nem nyílnak legális utak, úgy, hogy a borzalmas embercsempészeknek a zsebébe lapátoljuk mi magunk is befelé a pénzt. Köszönöm szépen. A vendégeknek is szeretném majd megadni a szót Winberg képviselő először. Tack, herr ordförande. Köszönöm. 60 millió menekültről beszélünk a világon, és nagyon örülök annak, hogy segíthetek azoknak, akiknek erre szükségük van. Országomban, Svédországban nagyon sok pénzt fordítunk a humanitárius segítségnyújtásra, Azonban ezen nagy migrációs nyomás okán Svédországban ö, csökkentenünk kellett a humanitárius segítségnyújtásra fordított forrásokat. Amikor látjuk, hogy milyen sokan élnek menekült táborokban, akkor fontos az embereket Afrikában segíteni humanitárius segítségnyújtás formájában. Mi most Svédországban úgy döntöttünk, hogy több menekültet fogadunk be. Ez növeli a menekült áramlatot. Szeretném a tagállamokat arra felszólítani, hogy semmisítsék meg ezeket a kvótákat, kvótákat. Svédország pont ellenkezőleg járt el. A valódi menekülteknek gyakran nincs lehetőség, nincs más lehetőségük, mint hogy egy új életet válasszanak maguknak Európában. Olaszországba érkezők csupán 3%-a volt valódi menekült, a többiek gazdasági menekültek voltak. Tehát azoknak kellene segítenünk, akik erre valóban rászorulnak, nekik kell prioritást adni, ők kapják meg a nemzetközi védelmet a legális csatornák ahhoz, hogy a menekültek eljussanak Európába, és aztán a menekültek elosztását illetően mi is történik a gazdasági migránsokkal? Ők is megpróbálnak eljutni Európába. Őket a határok mentén fekvő országok között osszák? Kellene elosztani? Mit gondolnak erről? Mindenképpen be kell őket fogadnunk? Köszönöm szépen. A tagok közül Intvált asszonynak szadok, adok szót, végül de nem utolsó sorban. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének és a külügyi szolgált képviselőjének, hogy eljött. Osztom a kritikákat, majdnem mindegyiket, amelyet itt a kollégák szájából hallhattunk. Nagyon szépen bemutatták, hogy miről van szó, hogy milyen nemes fejlesztési célkitűzések vannak, de ezek tulajdonképpen kerőpénzek, amit afrikai országoknak adunk, hogy távol tartsuk az ő állampolgáraikat az Európai Uniótól. Úgyhogy jó lenne, hogyha az afrikai vezetőket nem mentenénk fel a felelősségük alól, ugyanis a nyomorúság, mint ahogy Anna Gomes is elmondta, nagyon sok esetben azért következett be, mert korrupt, hozzá nem értő diktátorok irányítják ezeket az országokat, mint ahogy azt láttuk egyértelműen, hogy sok olyan diktátor van, aki a 90-es évek óta trónol a posztján, és nem lehet eltávolítani. Zippel asszony hozzászólásához is kapcsolódnék azzal, hogyha pénzeket adunk olyan rezsimeknek, amelyek elnyomó rendszerek, és hogyha pénzt adunk mondjuk a határok megerősítésére, akkor arra ösztönözzük ezeket a vezetőket, hogy tovább sanyargassák a népüket. Tehát támogatunk egy elnyomó rezsimet, és segítünk neki lezárni a határokat, hogy az emberek elmenjenek, akkor tulajdonképpen segítjük ezeket az elnyomókat abban, hogy folytassák a tevékenységüket. Mondjuk az afrikai országoknak, hogyha több lehetőséget nyújtunk, akkor az vajon azt eredményezi, hogy többen elmennek onnan, vagy nem? A véleményüket kérdezem erről. Beszéltünk az afrikai alapról és a két milliárdról. Szerintem már Kína nagyon rég felismerte ezt, és az Európai Unió pedig nem volt sehol. Hát egy-két kis alapot létrehoztunk, migrációs alapot, meg afrikai alapot, de hol van a nagy és átfogó stratégia az Afrikával való gazdasági együttműködésre, amit Kína már régóta lát és régóta megvalósított. Ez hol van? és sokkal jobban oda kellene figyelni a költségvetési lehetőségeinkre és a költségvetés ellenőrzői szerepünkre, amikor ezeknek az alapoknak, vagy ezek az alapokkal való visszaélési ügyek felmerültek. Tulajdonképpen nagyon keveset teszünk a költségvetés ellenőrzés kapcsán, sokkal proaktívabbnak kellene lennünk. Köszönöm szépen, és mielőtt megadom a szót a vendégeknek, mind a két meghívott hölgyet kérem majd, hogy válaszoljon a kérdésekre röviden, ha lehet, bár tudom, hogy nagyon sok kérdés merült fel. Összekapcsolnék azért néhány kérdést, amit a kollégák feltettek. Tehát a külügyi szolgálat tekintetében egyre több feladat jelenik meg, ugye ezekben a témákban, afrikai témákban, és ezekhez nagyon sok érzékenység és probléma, nyomás és feszültség csatlakozik, mint ahogy a Sargentini kolléga is elmondta. Afrika kapcsán nagyon mély problémákkal kell szembenéznünk, és sokszor ellentmondásosak a segítségnyújtási lehetőségek, például a határok ellenőrzésének és megerősítésének kapcsán. Tulajdonképpen ezért is vannak itt a mai napon, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy önök szerint milyen irányba halad a helyzet, és Tunézia és Líbia kapcsán. Először is meg fogom adni a szót a pánafrikai parlament képviselőjének, Elio de Jesus Pinas Sáncheznek. Két percre adok neki szót. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel szólalok fel itt a parlamentben és ebben a parlamenti szakbizottságban. És a következőt szeretném elmondani. A kényszer migráció kérdése nagyon nagy mértékben aggaszt Japán afrikai parlamentet, és láttam azt, hogy ez az Európai Parlament szemere és aggodalom tárgya. Teljes mértékben egyet értek az elhangzott felszólalásokkal, különösen azzal, ami a migráció, a kényszermigráció okait illeti. Úgy vélem, hogy ugye itt főleg az afrikai kontinensről beszélünk, az egyik ok az állam kudarca. Az, hogy az állam kudarcot val, és ennek politikai instabilitása következménye, majd pedig az afrikaiak menekülése az Európai Unió irányába. És azt hiszem, hogy ezt a kérdést egy elmélyült, komoly párbeszéddel kell megoldani, mert az afrikai kontinens és az európai kontinens szintén áldozataiul esnek ezen politikáknak, amelyeket a mi kontinensünkre alkalmaznak ez tehát egy humanitárius vetülettel bíró kérdés is, mert aki elmenekül az afrikai kontinensről, az akár a háború elől menekül, Európa pedig köteles támogatni az afrikai kontinenst, mert ahogy mondtam, Európa maga is áldozata ennek a sorscsapásnak, amit a kényszermigráció jelent. Aggodalmink tehát közösek, és remélem, hogy az abidzsáni csúcs, amely nem ennek a kérdés, amelynek nem ez lesz a fő tárgya, mint ahogy itt valaki mondta, de biztosan foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, amelyek aggasztják Európát, ugyanakkor a mi afrikai kontinensünket is. Nos, elnök úr, végezetül azt szeretném elmondani, hogy Európa és az Európai Unió erkölcsi kötelességgel rendelkezik. Európa ugyanis a civilizáció kontinense, az emberi jogok tiszteletben tartója, támogatnia kell tehát az Afrikai Uniót és az afrikai kontinenst, hogy megfelelő erős államokat, megfelelő kormányzati struktúrákat hozzanak létre, és az afrikai kontinensen megszűnjék ez az embertelen helyzet, amit megtapasztalhattunk. Köszönöm szépen. Mindannyian, akik most hozzászólnak, ott lesznek holnap is a magas szintű ülésen. A következő hozzászólónk Johnson Oguma, Nigériából. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyek, tisztelt parlamenti képviselők. Nigériából érkeztem, hogy egy és nagyon egyszerű üzenetet elmondjak önöknek. Az üzenet a következő. Meg kell értenünk, hogy az emberek miért akarnak elmenni Afrikából. Hogyha egy ember nem elégedett és nem él harmóniában azzal a helyzettel vagy környezettel, ahogy, ahol van, akkor elmegy. A komfort érzet keresése miatt, azért, mert éhezik, azért, mert háborúban él, azért, mert javítani akar a helyzetén. Az ember ilyen. Ha nem érzi jól magát, megy. A korrupció kérdése Afrikában úgy gondolom, hogy közös felelősségi kérdés, tehát az Európai Unió és Amerika is bekapcsolódik itt a felelősségi körbe. A legtöbb korrupt vezető és az ő vagyonuk tulajdonképpen kapcsolatban áll az önök bankjaival, az önök gazdaságával. Tehát minden ilyen felhalmozott korrupt afrikai vagyon az Európai Unióval áll kapcsolatban. Nagyon fájdalmas, hogy az emberek elvándorolnak Afrikából, mert éheznek, azért, mert sanyargatják őket olyan korrupt vezetők, akiknek a vagyona részben Európából származik. Nagyon sokáig nyugodtan éltünk Afrikában, aztán megérkeztek az amerikaiak, megérkeztek az európaiak, elhordták a természeti erőforrásokat, rabszolgává tették az afrikaiakat. Tehát loptak, így nem meglepő, hogy a mostani vezetőink is azt tanulták, hogy pénzt kell lopni. Úgyhogy jó lenne, hogyha a migrációs politikájukat egy kicsit felülvizsgálnák. Az afrikaiak nyitottak arra, hogy javítsanak a helyzeten, de ehhez közös akarat szükséges. Természetesen mi sem szeretnénk, hogy az afrikaiak mind elmenjenek Afrikából. Úgyhogy segítséget kérünk abban, hogy megállítsuk ezt a programot. Nagyon sok afrikai, mondjuk friss diplomás vagy képzett fiatal egyszerűen elmegy. És és utána Európa megfogalmazza, hogy mennyit ér egy ilyen ember, mennyit fizetnek neki, és ezek az emberek utána elmennek egy bizonyos összegért Európába dolgozni. Tehát ez is egyfajta kereskedelem. Úgyhogy jó lenne, hogyha némi paradigmaváltás következne be az önök politikáiban. Miért mennek el az emberek? Mint mondtam, azért, hogy biztonságban és kényelemben és nyugalomban élhessenek. Elnézést kérek, mondja az elnök, most csak ennyi időt tudok adni, de holnap a magas szintű ülésen természetesen több időt is kap majd a hozzászólásra. A következő hozzászólónk Kalifa úr, mert utána szót kell még adnom a két meghívott hölgynek is, tehát a tunéziai nemzetgyűlés képviselője Kalifa úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Tunéziából jöttünk, és üzenetet szeretnénk eljutatni, egy nagyon világos üzenetetet. A partnerség az Európai Unióval meghatározó fontosságú Afrika számára ez a, az együttműködés, a migrációs, a biztonsági és a kereskedelmi kérdésekre, illetve a szociális és gazdasági kérdésekre vonatkozik. A fiatal, hivatalos téma ugye az, hogy a fiataloknak milyen sorsa lesz, ez egy nagyon lényeges téma, de természetesen ez azt is igényli, hogy messze menően együttműködjünk. Prioritást jelent ez az afrikai kontinens számára. Hogyan lehet a foglalkoztatás kérdéseire megoldásokat találni? Hogyan lehet a fiataloknak segíteni a képzésben és azon nehézségeknek a megoldásában, amelyek révén el lehetne kerülni a migrációs folyamatot? Hogyan lehet jó kapcsolatokat ki alakítani az Európai Unióval. Ez itt a kérdés. Ehhez a válasz igazándiból az, hogy a jó kormányzás, a good governance-et honosítsuk meg egyhangol szól most Afrika e témában, és ez adhatja a megoldást a problémákra. Hogyan lehet elkerülni, hogy a fiatalok eláromoljanak, elhagyják a kontinenset? és hogyan lehet elkerülni az exodus, a migráció, tehát a fiataloknak a migrációja egy kulcskérdés. Hogyan lehet felszámolni azokat a rabszolgatáborokat, amelyeket észlelünk Líbiában, de Szomáliában is. A fiatalok nem kockázatot és fenyegetettséget jelentenek. A csúcson meg kell határozni a közös céljait az Európai Uniónak és az afrikai kontinensnek. Közös megoldásokra van tehát szükség, olyanokra, amelyeknek a középpontjában a fiatalok állnak meg kell fogalmazni a konkrét javaslatokat, és ezeket kell majd a kormány és államfők csúcsára előterjeszteni. Az egész bolygónknak a sorsa múlik azon, hogy mi lesz Afrikával. A lakosságunknak a fele 20 év alatti Éppen ezért ez új generációnak helyt kell adnunk az új elképzelésének, gondolatainak, és nem fenyegetettsége vagy fenyegetésként kell értelmeznünk őket. A kellő oktatás, a tiszta környezet kell, hogy szolgálják a az országoknak, az afrikai országoknak a fejlődését. Erre kell, hogy vonatkozzon majd a csúcs találkozó. Uh, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kalifa úr. Ön is hozzászólhat majd a magas szintű parlamenti konferencián a holnapi napon, és akkor természetesen több idejük lesz a hozzászólásra, és ott lesznek a libés kollégák is. Most Birgit Márkuszent szeretném megkérni, hogy zárja le ezt a vitát. a külügyi szolgálat részéről. Mindannyian látjuk a mindennapi munkánkban azokat a költségvetési korlátokat, amelyek megkötik a kezünket, úgyhogy ezekre a kulcsfontosságú kérdésekre kérném, hogy térjen ki. Köszönöm szépen. Köszönöm minden egyes, köszönök minden egyes megjegyzést a, különösen az afrikai parlamenti képviselők részéről. Nagyon érdekes ez a felállás, ahogy most itt vitázhatunk. Nigériában voltam a szenátusban, és a szenátus elnökével találkoztam. Természetesen ugyanezek a kérdések merültek fel ott is. Három kategóriára osztanám a válaszaimat. Azzal kezdem, hogy reagálnék az EU-AU csúcsra vonatkozó megjegyzésekre, aztán az alapok felhasználására, hogy mik az elszámoltathatósági lehetőséget, és utána pedig kitérnék az ország specifikus megjegyzésekre. Először is szeretném elmondani, hogy érzem, hogy nagyon sok érzelem kapcsolódik ehhez a témához, ami természetesen fontos, mind az afrikai, mind az európai fél részéről. Őszintének kell lennünk. Igazán szeretnénk segíteni, igazán a legjobbat adjuk, igazán mindent megteszünk, de nyilván egyértelmű, hogy nincsenek egyértelmű és egyszerű válaszok. Minden rendkívül összetett, mint ahogy azt önök közül is sokan elmondták. Az EU-AU csúcs nem migrációs csúcs. A migráció egy eleme lesz a tárgyalásnak, természetesen a ma elhangzottakat is fel fogjuk vetni. A legfontosabb téma a fiatalság, a fiatalok kérdése, a beruházások kérdése, a béke és a bizalom kérdése, a biztonság kérdése, a kormányzás, illetve a munkahelyteremtés. Ezek a témák, amelyek előkerülnek. És most először fogjuk megkísérelni azt, hogy az afrikai Unióval együtt egy innovatív módon bevonjuk a fiatalokat is a munkába. Volt egy abidzsáni fiatalok csúcs találkozója, megtiszteltetés volt, hogy én is ott lehettem októberben. Tehát ennek a fiatalokat tömörítő csúcs találkozónak a végén megszületett egy szöveg, amiből látható, hogy mit akarnak a fiatalok. Nagyon érdekes dolgokat szeretnének. Például azonos oktatási normákat Afrika és Európa között, hogy egyszerűbb legyen átlépni egy afrikai oktatási rendszerből egy európaiba, vagy fordítva. Szeretnének hamarabb szavazati jogot kapni, szeretnének hamarabb jogot kapni arra, hogy induljanak a választásokon. Vannak olyan csoportok, amelyek itt Brüsszelben dolgoznak, Addis Abibába már jártak, és Abidzsába mennek majd elefántcsontpartra. Ezek olyan fiatalokat tömörítő csoportok, amelyek pontosan ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Tehát ez volt az EU-AU csúcs. A következő téma, hogy mivel is foglalkozik a külügyi szolgálat. Na most a DG Homos kollégákkal és a DG Defcos kollégákkal is együttműködünk. Tökéletesen egyetértünk azzal, hogy a kiváltó okoknál a fejlesztési együttműködéssel kell leginkább foglalkozni. Mi a mobilitással és migrációval is foglalkozunk a külügyi szolgálatnál, és a jelenlegi csúcsnál azt is vizsgáljuk, hogy ugye a migráció 90%-a az afrikai kontinensen belül valósul meg. 10% érkezik Európába, mindannyian ismerjük ennek a következményeit. Tehát ezt a dinamikát tökéletesen ismerjük, és szeretnénk együttműködni az afrikai kollégákkal a belső migráció kérdésében is. A migráció igazából nem feltétlenül negatív, ez része a mobilitásnak, ez része a gazdaságnak, és ezt mindenképpen el kell ismernünk. Természetesen az illegális migráció, amiről önök beszélnek, amelyhez bűnügyi hálózatok csatlakoznak, ahol embercsempészek tevékenykednek, az valóban rossz hogyha megnézzük az afrikai sürgősségi migrációs alapot, akkor tudom, hogy a parlamentnél is voltak viták arról, hogy hogyan költjük el ezeket a pénzeket. Látható, hogy a pénzek jelentős része kapacitás építésre kerül elköltésre, és így nagyon sokat kapunk tulajdonképpen vissza, mondjuk Líbiától. Tehát így költjük el ezeket a pénzeket. Ezek azok a trendek, amelyeket kiválasztottunk. A határellenőrzéseknél, és hogy mit teszünk a határellenőrzéseknél, azt tudom elmondani, hogy a főképviselő számos alkalommal elmondta, hogy az Európai Unió nem falakat épít, hanem hidakat nyitott társadalom vagyunk, amely szeretne interakcióba lépni az afrikai partnerrel és más szomszédokkal. Egy példát mondanék arról, hogy mit is csinálunk. Az Európai Unió közös cselekvéseket indított el Malival, Burkinával, Nigerrel, és Mauritániával és Csáddal is tárgyalunk. Ezeknek az országoknak az állam és kormányfői eljöttek ide Európába, és nem csak az illegális migrációról beszéltünk, nem csak a bűnszövetkezetekről, hanem a terrorizmusról is, és természetesen a helyzetjavítása ezeknek az országoknak is az érdeke, hiszen folyamatosan romlik a helyzet. Tudom, hogy ketyeg az óra, de még egy valamit szeretnék elmondani az ország specifikus helyzetek kapcsán. Líbiára szeretnék kitérni. A tegnapi napon közös nyilatkozat született az Afrikai Unió elnöke és a főképviselő között az Afrikai Unió elnöke kereste meg Mogherini asszonyt a hétvége folyamán, hogy beszéljenek a líbiai helyzetről. Így a tegnapi napon megszületett a nyilatkozat, amely teljes mértékben elítéli a helyzetet, teljes mértékben elítéli, ami Líbiában történik. Ez az európai pozíció, és mindannyian maximálisan elítéljük a helyzetet, szeretnénk az emberek emberi jogait megvédeni Líbiában, és ugyanígy vélekedik erről az ENSZ is, és a jövőben is ugyanez marad a megközelítésünk. Etiópia. Stratégiai partnerség működik az Európai Unió és Etiópia között, tehát nagyon sok témában dolgozunk együtt Etiópiával, például kihasználva azt, hogy Etiópia milyen fontos szerepet játszik a kelet-európai régióban. Egy millió menekült van Etiópiában, tudjuk, tudjuk, hogy ez a helyzet, és azt is tudjuk, hogy milyen politikai és gazdasági szerepet tölt be Etiópia a régióban. Az elmúlt év nagyon nehéz időszakai alatt is folyamatosan Etiópián tartottuk a szemünket, és sokkal többet tettünk, mint ami talán első pillantásra látszik. Voltak kérdések Kelet-Afrika kapcsán, konkrét országok nem merültek fel, de gondolom, hogy Szomáliáról és Dél-Szudánról lenne itt szó. Az a kelet-afrikai szervezettel is együttműködünk, hogy meg tudjuk oldani az ott kialakult helyzetet. A délszudáni helyzet valóban nagyon nehéz. Az emberek szenvednek Dél-Szudánban, és azt hiszem, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb humanitárius segítségnyújtó Dél-Szudánban. Egyetértek azzal, hogy azok az emberek, akik ebben a régióban élnek, vagy onnan próbálnak elmenekülni, rendkívül nehéz helyzetben vannak, osztjuk az ezzel kapcsolatos aggályokat. Végezetül pedig Nigerre szeretnék kitérni. hát hogy mi valóban azt értük el, hogy emberek elveszítették a munkájukat. Nos, Tunéziában többször is jártam, és amikor Nigerben a hatóságokkal beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy azok az emberek, akik elhagyják Nigert, méghozzá nagy számban nagyon komoly problémát okoznak Nigerben, tehát valahogy kezelni kell ezeket az áramlatokat. Tudatában vagyunk annak, hogy Észak-Niger, illetve Niger más területei között milyen feszültségek vannak. Az Afrikával foglalkozó főigazgatók tudatában vannak ennek, tehát mi a lehető legjobb módon próbálunk segíteni, politikai jellemzést készítünk a migráció és más témák tekintetében. Megvizsgáljuk tehát, hogy a DG Homos, a DG Defkos kollégák milyen segítséget nyújthatnak a specifikus migrációs eszközök alkalmazásában, tehát ismerjük ezeket a rendkívül nehéz kialakult helyzeteket, és egészen pontosan ezzel foglalkozunk a külügyi szolgálatnál. Nagyon sok olyan témát vetettek fel, amelyekkel holnap reggelig foglalkozhatnánk, de tudom, hogy holnap itt lesz a magas szintű ülés, és akkor most megadnám a szót a kolléganőmnek. Köszönöm szépen! Szeretnék én is néhány konkrét témára kitérni. Emberek halnak meg a tengereken. Igen, ez így van. A számadatok rendkívül magasak. 2715 ember az idei évben. Egy kicsit kevesebben haltak meg idén, mint tavaly a közös erőfeszítéseinknek köszönhetően. És megemlíthetjük azt is, hogy több mint 280 ezer embert megmentettek, az olasz tengerészet képviselői, és több mint 70 ezret a líbiai tengerészet képviselői, a parti őrség képviselői, és további erőfeszítéseket teszünk az Európai Uniós tagállamokban, hogy a legális migrációra vonatkozó kezdeményezések nagyobb támogatást kapjanak, erről majd be is számolok részletesebben, ha már lesznek konkrét eredmények. Globális problémáról van szó, úgyhogy globális partnerekkel kell együttműködni, mind a migráció, mind pedig a menekültügy kérdésében, és itt abba is hagynám. Köszönöm szépen, tudom, hogy rövid idő maradt, és tudom, hogy nagyon sok mindent szeretnének még elmondani, tudom, hogy nagyon motiváltak, és a holnapi napon további lehetőségek lesznek majd a vélemények kifejtésére részletes vita lesz a holnapi napon, úgyhogy ott mindenki szót kap. Tudom, hogy nagyon intenzív viták alakulnak ki ebben a témában. Köszönöm szépen a DG Home, illetve a külügyi szolgálat képviselőinek, hogy eljött és elmondta a komoly elkötelezettségét. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik érdekes kérdésekkel hozzájárultak a vitához, és természetesen folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, most a koordinátorok ülése következik 11.30-kor, akinek nincsen jogosultsága, hogy részt vegyen a koordinátorok ülésén, azt arra kérném, hogy hagyja el a termet. Köszönöm.